Kezdjük le az ülést, kollégák. Megy az idő. Aminek pénz. Kezdjük meg a meghallgatásunkat a jogalkotási csomag tárgyában. Mind megkapták a programot. Tudják, ez szerint, hogy két képviselőtársunk illetve a kutatók, az egyetemi világ kutatói fognak aztán beszélni. Professor Bachler és dr. Carlos Mendez lesznek ezek, akik European Research Policy Center kutatói. Októberben már emlékeznek, talán volt meghallgatás részvételükkel. Aztán meghallgatjuk a European Policy Center fő, egyik főközgazdászát Turek urat, meg aztán a többieket. Most nem akarom önöket zaklatni a nevekkel. Kövessék egymás sorban a prezentációk. Az előadók majd bemutatják úgyis magukat, meg intézményüket. John. Carlos. Bemutatnák következtetéseiket azon komparatív tanulmányból származóan, amely a 2013 utáni kohezős politika opcióit vázolta föl és mérte össze. 15 percek jut mindenkinek, ez a, ezzel kell gazdálkodnunk, ezek az adottságok. Köszönöm. Szerintem örülni fog, hogy 15 perc és nem két óra, ami nekem jutott. Köszönöm, hogy meghívtak és hozzájárulhatok ehhez a vitához, mecseréhez. Én és Carlos Mendes kollégám együtt dolgoztunk ezen a tanulmányon, Fiona Vislét kollégánkkal együtt. Az volt a feladatunk, hogy a jogalkotási csomag vetületeit értékeljük, illetve dolgozunk ki ajánlásokat a parlament számára. Különösen arra koncentrálunk ma majd azon témákra, melyek a hatékonyság, teljesítmény, koherencia és egyszerűsítés címszavakban foglalhatóak össze. Bár a tanulmány nem teljesen kimerítő, ám már előre jelzi azokat a fő témákat és ajánlásokat, melyek megfogalmazhatóak. Diáink is vannak, ezeket kiosztották, kollégáinknak. Mindjárt megjelenik talán a képernyőn is. Amíg erre várunk, az mondjam el, hogy a tanulmány célja voltak éppen az volt, hogy kritikus értékelést végezzen a bizottság jogalkotási csomagtervezetéről, a fő szakpolitikai dokumentumok kutatásából, vizsgálatából, illetve költségvetési modellezésből adódóan levonva a következtetéseket. Jelentésünk hat szakaszra bomlik, a szakpolitikai célok szerkezete, a területi dimenzió, stratégiai koherencia, programkészítés, teljesítménykeret és a egyszerűsítés témai mentén. Ezen fejezeteken belül meghatároztuk a jogalkotás javaslatok értékelését, és ajánlásokat fogalmaztunk meg a parlament számára. Hadd kezdjem a a struktúrával, a díja még mindig nincs, úgy látom fent, azért menjünk csak tovább. Az, a pénzügyi allokációk általános szerkezete a következő időszakra vonatkozóan, illetve 2017-13 közötti időszak összevetésében bizonyos ismerősnek tűnik önök számára a fő változásokat illetően. A pénzügyi allokációkat illet, a jelentésünk meglehetősen résztesen feltérképezi a jogosultságra való kihatások, illetve a finanszírozás leosztásával kapcsolatos kihatásokat taglaljuk. Arra szeretném felhívni a, főleg a figyelmüket, hogy mennyire fluktuálnak, mennyire volatilisek az adatok. Számításaink eddig a 2011-es statisztikákra alapultak, melyek 2006-tól 8-ig mértek fő per, kap, fő per GDP adatokat. A jelentős eltérések mutatkoznak a friss adatokkal. A 2009-es GDP per fő adatokat javaslatokkal összevetve. A jogosultság tekintetében fontos változások adódnak. Például úgy becsültük, hogy további hat régió veszti el a kevésbé fejlett jogosultság, régió jogosultságát, ebből kettő Görögországban, nyolc új régió átmeneti jogosultságot kap, Angliában, Nagy-Britanniában, Spanyolországban, Görögországban vannak ezek. Ezek korábban fejlettebb régióknak számítottak, és két régió fejlettebbé vált. A Mazeviecki régió Lengyelországban és Spanyolországban Galícia tartomány. Egyes régióban rendkívül vadul változnak az adatok, fluktuálnak. Közép-Görögország 98 en állt a 27-ek átlagának a 2006-os 68-ig mért adatok alapján, és csak 86%-on áll 27 átlagát illetően a 2007-től 9 terjedő időszakban. Erre reflektálva az első aggály, ami megfogalmazható, és amelyben egyfajta javaslat is lehet, hogy a bizottságot arra kellene kérni, hogy mi lehet, milyen opciók vázolhatók fel ezen fluktuáló adatokra válaszul. Például egy középtávú áttekintése a következő időszak jogosultságainak, lehetne egy válasz. Ez a felvehető a kérdés, hogy a kihívása hogyan lehet szembenézni. Ezen lehet később majd még finomítani. Az adatokat vizsgálva aggályok fogalmazhatóak meg azzal kapcsolatban is, hogy a korábbi konvergencia régiók finanszírozása az allokáció alapjául szolgál, azaz korábbi jogosultság precedenst teremthet, meghatározván a finanszírozási allokációkat szemben mondjuk a tényleges igényekkel. Ezzel is foglalkozni kellene. És van egy sor terület, amely nem teljesen világos a bizottság javaslat illetően. Például az alapok allokációjának kritériumát illetően a kevésbé fejlett és átmeneti régiókra vonatkozóan. Aztán a költségvetés szerkezetre vonatkozó javaslat, illetve annak kihatásai az egyes országokra, tagállamokra, meg a plafon ö, meghatározása, illetve a bizottság erre vonatkozó javaslatainak negatív hatásai. Tehát ez megint csak az allokációs jogosultsági kérdésekre kiható témák. A kohéziós politika következő időszakbeli céljait illetően általánosságban folyamatosság kehető stratégiai szinten az jogalkotásban megfogalmazott javaslatokban. A területi kohézió kifejezetten szerepel, ám annak meghatározása szerünk agályos. szerintünk agályos. A 2020-as stratégiára került át a hangsúly, és a cél szerkezet átalakítása két fő célba, a gazdasági növekedés, munkahelyteremtés, területi együttműködés célrendszerében. Itt a gond az, hogy nem teljesen világosak a célok. Különösen egyfajta feszültség érzékelhető a 2020-as stratégia céljai és a kohéziós célok között. Ez nem került feloldásra, ez a feszültség. Szerintük egy új cikket lehetne bevezetni az általános rendelkezések rendeletben, világossá hát téve, hogy mik az elsődleges és mik a másodlagos céljai a jövőbeli támogatásoknak. Ezt a kettes cikkben is meg lehetne jobban, körül lehetne jobban írni a meghatározások során. Ennél általánosabb agály az az, hogy az a rendelet egyes helyein a misszió, célok és feladatok ö, meghatározás nem egészen konzisztens módon kerül alkalmazásra. Ez is, ez is egységesíteni kéne a következő időszak felhasznál, pénzügyi felhasználását illetően. Még egy az alapok teljesítményét és hatékonyságát illetően a, a területi dimenzió terén fogalmazhatóak meg kérdések. A rendelettervezetben kifejezett hivatkozások vannak erre a helyi tervezetek a Local Agenda-ra való hivatkozásban. Az önkormányzatok által vezérelt helyi ö, fejlesztések és fenntartható városi fejlesztés céljai pozitívak, ám aggályosak számunkra a fölülről lefelé történő előírásszerű jellege az egyes, egyes javaslatoknak, és egyes kapacitásbeli kérdések is aggályosak. Azt javasolnánk, hogy több hangsúlyt fektessenek az alternatív használatára a területi vagy helyi eszközöknek, a tagállam által benyújtott indoklása alapján megengedve ezt. Több rugalmasságot lehetne tehát a, terület, a városi fejlesztések területén bevezetni, a ringfencing mértékét meg lehetne tárgyalni egyes tagállamok és a bizottság között, és több rugalmasságot lehetne a, a városok esetében megengedni egyfajta indikatív jelleggel, és nem kötelezően alkalmazva a ringfencing küszöböket. Agályunk vannak aztán az igazgatási kapacitások szintjével kapcsolatban, melyek a, a helyi fejlesztések és a területi beruházások területén megköveteltek. A múltban szerzett tapasztalatok alapján mondhatjuk ezt, melyeket ilyen kezdeményezésekkel szereztünk. Úgy gondoljuk, hogy ezt különösen az ex ante értékelésben, az operatív programok és a partneri szerződések területén kell arról gondoskodni, hogy a kapacitás rendelkezésre álljon. A területi dimenzióval kapcsolatban a legfőbb agályunk abban áll, hogy fennáll a veszélye, hogy a területi fejlesztésnek elvész a stratégiai jellege a következő időszakban. Javasoltunk több módszert arra, hogyan lehet erősíteni ezt a jelleget. A CSF-ben például erősebb fejezettel taglalva a területi aspektusokat. Ezt lehet, van már erről fejezet, de erősíteni lehetne. A 2020-as területi agenda lehetne ennek a referenciapontja, beleértve mindebbe egy konkrét szakaszt a mellékletekben, a, amelyet a területi fejlesztésnek szentelnek, mely kidolgozná, hogyan lehetne a tematikus céloknál ezt érvényesíteni. Ez lehetne alapja a partneri szerződéseknek. A területi fejlesztési kérdésekben a stratégia részeként például bemutatva azt, hogy a kohéziós politikát hogyan alkalmazzák a területi potenciálok kiaknázására, a területi kohézió elősegítésére. És végül ebben a fejezetben, címsoron nagyon fontos javaslatok voltak a területi együttműködés tárgyában, amelyek nagyon pozitívak. Céljuk az, hogy több koherenciát hozzanak létre a területi együttműködés rendszerében. Ugyanakkor úgy látjuk, hogy ez problematikus is lehet a területi együttműködési programokban, hogyan lehet megfelelni a várt koncentráció fokozatoknak, és itt is a területi együttműködési programok nagyobb rugalmasságát kérnénk, talán a prioritások számának növelésével, vagy csökkentve a népirőltási fókuszt egy kisebb százalékra, vagy a 75 százalékra. És egyfajta koordinációs mechanizmusra is szükség volna a partneri szerződések között az egyes tagállamok körében, egy területi Memorandum of Agreement lett létrehozva a tagállamok között, mi az ügyműködés prioritás területeit meghatározná, és a különféle makroregionális stratégiákra is kitekintéssel bírna. Most átadnám a szót Carlos Mendez kollégámnak, a még fennmaradó kérdések taglalása érdekében. Köszönöm szépen. Visszatérve a stratégiai koherenciára és a tervezés kérdésére, már részletesen az előző jelentésben áttekintettük ezt a kulcsfontosságú kérdés, ugye a felvetett területi témákon túl az, hogy a dokumentum elfogadása hogy fog megvalósulni. Egyetértünk a parlament és sok tagállam megközelítésével, hogy a tanácsnak és a parlamentnek jogalkotási szerepe kell, hogy legyen. És természetesen a régiók bizottsága, a Szociális Szakbizottság a konzultációs folyamatban fog részt venni, és nem pedig meghatalmazáson alapuló aktus keretében fog történni az együttműködés. Operatív programok meghatározásáról van szó. Elsősorban úgy gondoljuk, hogy a területi kohéziós dimenzió és a kohézió céljai azok, amelyek a dokumentum tartalmát kell, hogy képezzék. nem feltétlenül a rendelet konkrét részei kell, hogy ezeket tartalmazzák. A területi dimenzióra ezértek az integrált aspektus tekintetében. A lényeg az, hogy egy tényleg valós integrált megközelítést támogassunk. Nem csak a komplementer jelleget, nem csak a puha komplementaritást kellene támogatni, hanem a több alapból támogatott programokat, az egyéb opciós lehetőségeket kell leírni. És miért kapcsolódnak ezek a kohéziós alaphoz, az erfához és egyebekhez. Legalábbis Skóciában nálunk nyitottak vagyunk arra, hogy legyenek olyan programok, legalábbis hazai szinten, amelyek minden alapból kaphatnak támogatást. A keresztfinanszírozás esetében az 5%-os korlátot mi azt úgy értelmezzük, hogy ezek a keresztfinanszírozási témák nagyon szigorú szabályok alá tartoznak, de természetesen a tagállamok magasabb küszöböt is meghatározhatnak következetlenséget látunk a tekintetben is, hogy az európai szociális alapban lehetnek befektetési prioritásuk, de más alapoknál ez nem opció. Az utolsó két témával kapcsolatban lehet, hogy ez nem fontos prioritás a parlament számára, mert a tanács biztos, hogy foglalkozni fog ezekkel a kérdésekkel. Mindenesetre a legnagyobb aggály a partnerségi szerződések ne, fedjé, ne legyen átfedés a partnerségi szerződések és egyéb együttműködési megállapodások között. A bizottsági döntés hatája nem túl széles, úgyhogy igazából egy egyensúlyt kell találni a nemzeti stratégiai keretprogramok tekintetében, ugyanakkor a stratégiákhoz képest korlátozni is kell a hatályt. Természetesen mindenki egyetért a téma koncentrációval elfiekben, ugyanakkor a tagállamok, a régiók, az Európai Parlament legalábbis ebben a fázisban nem fogadja el a javaslatokat. A mi javaslatunk az, hogy indoklást kelljen benyújtani, hogyha a programok koncentrációja növekszik, illetve ex ante értékelésre kerül sor. Vagyis erre az időszakra vonatkozóan bizonyítani kell, hogy egy kritikus tömeg elérése megvalósul. Hasonló elv érvényes az Európai Szociális Alap esetében is. Ahelyett, hogy művi exante célokat állítsunk föl, valójában a területi igényeknek kell megfelelni, és a felvételi kapacitásnak központilag az Európai Bizottság, a tagállamok és a régiók kell, hogy döntsenek. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell növelni a felhasználást, ez megtörténhet minden egyes tagállam és régió esetében, hogyha indokolt. A teljesítési kerete kapcsolatban a feltételekhez szabásról széles körű vita folyt itt. Az előző jelentésben egyetértettünk az ex ante feltételekkel. Vannak olyan témák azért az általános megfeleléssel kapcsolatban, amelyeknél egyeztetni kell más EU szakpolitikákkal, vagy legalábbis néhányal azok közük. A makroökonomiai feltételek leírása szerintünk gyenge és jogilag kétséges. Természetesen az ERFA-nak és az ESZA-nak területi és alkotmányi alapja van, ami teljesen eltérő a kohéziós alap esetétől, hiszen 93-ban kifejezetten a konvengenciás kritériumok és a az EU gazdasági kormányzása témájaival kapcsolatban lett befezetve. Ez viszont nem igaz az ERFA-ra és az ESZÁ-ra. A keretfeltételek esetében az a legfontosabb, hogy ez ne egy pénzügyi tartalék legyen, ne pénzügyi indikátorok alapján működjön, és ne output indikátorok szerint működjön. Aztán a számvevőszék a múlt hónapban vetett föl egy kérdést. A megbízható információk és megbízható módszerek kérdéséről van szó. Támogatjuk az általános exante feltételeket statisztikai rendszereken alapulva és eredményindikátorokon alapulva. A közös indikátorok kapcsolatban tudjuk, hogy most folyik a vita arról, hogy a rendeletben szerepeljen ez, vagy valamilyen más dokumentumban. Számunkra a lényeg az, hogy ne az időszak alatt, hanem az időszak elején történjen a megállapodás konzisztensnek kell lenni, tehát az ERFA rendelet nem térhet el eredményindikátorok tekintetében a többitől. Konzisztens és egyértelmű kell, hogy legyen, hogy mik ezek az eredményindikátorok. Sokszor félreértés van a kezelő ügynökségek, a végrehajtási jelentések tekintetében, és a jó kiindulási pont lenne legalábbis a jogi dokumentumok tekintetében, hogy előre időben tisztázódjanak ezek a kérdések. Azzal is egyetértünk, hogy legyen maximális hozzáférési lehetőség az értékelési jelentések esetében, a bizottság is ezt mondja. Majd adok egy pontos példát is erre. A kapacitásra történő fokozottabb koncentrálást üdvözöljük. Benchmarkokra, jelzőkre van szükségünk, mérési lehetőségekre a kapacitás esetében. Támogatjuk a közös akcióterveket is. Van egy teszteset, amit esetleg általánosá lehet tenni a jövőben a programok és az összes alap tekintetében. Van egy olyan terület, ahol szerintünk nagy a hiányosság, jelentős a hiány, az elszámoltathatóság. Sokat hallunk magas szintű politikai vitákról a kohéziós jelentésben, a jogalkotási javaslatokban, a Becker jelentésben. Úgy gondoljuk, hogy a jogalkotási folyamat során viszont keveset hallunk erről. EU teljesítési vagy teljesítmény elszámoltathatási keretre van szükség. Éves jelentéstétellel a parlament számára, tehát a bizottság be kell, hogy számoljon a parlamentnek, hasonlóan éves vitát kell folytatni a tanácsban, a magas szintű csoport felülvizsgálatát is támogatni kell. Természetesen nem támogatnánk azt, hogy egy tanácsi új csoport álljon föl erre, de legalábbis évente történjen szülessen erről vita a tanácsban. Hasonló módon peer review-ra van szükség a magas szintű csoportban A teljesítési keret támogatásaként úgy gondoljuk, hogy a teljesítési jelentések a bizottság részéről, illetve a program teljesítési jelentések is az eredményekre koncentráljanak, ne a finanszírozási felhasználásra és az operatív témákra. Úgyhogy egy teljesítési fel, fejezetet kéne bevenni a bizottság éves jelentésébe. Ez lehetne az alapja a fenti említett éves teljesítési jelentésnek is. Ugyanakkor a részleteket, a részletes beszámolót a bizottság jelenlegi éves jelentéséből törlésre javasoljuk, hiszen az éves tevékenységi jelentésben sokkal részletesebben ez már úgyis benne van, úgyhogy ez csak párhuzamosságot jelent. Ehelyett inkább az eredményekre kellene, hogy koncentráljon a bizottság jelentése, tehát nem a pénzügyi indikátorokra, teljesítésre. Ugyanez igaz a program végrehajtási jelentésre is. Jelenleg a javaslatban az szerepel, hogy csak a pénzügyi teljesítésre koncentráljon a teljesítési jelentés, és az operatív szintű beszámoló az később következne be. Minimum standardokat meg kell erősíteni a rendeletben és a bizottsági modellben is. És fontos, hogy teljes mértékben közzé legyenek téve mindig a következő év júniusában. Nem csak a polgári összegzőt, vagy az állampolgárok számára készített összegzőt, hanem a teljes jelentést csak ki kell adni, közzé kell tenni minél előbb. A utolsó dián az egyszerűsítéssel és a biztosítással kapcsolatos témákat látják. A legfontosabb kérdések, egy sor javaslattal egyet tudunk érteni a bizottság részéről. Sajnos kevés a hátralévő idő. A legfontosabb téma az, hogy az értékelés rendszeres felülvizsgálat keretei között történjen. A bizottság készített már eddig is bizonyos tanulmányokat, megvizsgálta például a reforma költségét, Ezekről a beszámolók minél meg kell kapni azért, hogy a parlament kialakíthassa a véleményét. A, a, a, hasonlóan igaz ez a elektronikus kormányzási tanulmányra is. A legfontosabb, hogy a ügynökségek számára egyszerűsödjenek a feladatok, illetve a kedvezményezetek számára is hasonló módon. Az egyszerűsítést az új teljesítési, elszámoltatási keretbe is be kell venni, mint fontos témát. Természetesen a bizottság és a parlamentnek követnie kell a um, eseményeket, tehát nyomonkövetési tanulmányokat kell készíteni. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönjük mi is. Most Fabian Szule professzor következik, és 10 perc után brutálisan félbe fogom szakítani. Fabian, Köszönöm. Szigorú, de igazságos elnökasszony. Tehát az is időbe telik, míg előjönnek a diák. Köszönöm, hogy meghívást kaptam. Egy ilyen átfogó előadás után nehéz most újat mondani a különböző területekről. Én megpróbálom a stratégiai irányt felmutatni, amely szerintem benne van ezekben a javaslatokban. az Európai Policy Centernek dolgozom, ez egy független think tank, csak magunkat képviseljük, nem vagyunk mások lobbistái, de együttműködünk a régiók bizottságával a következő pénzügyi keret kapcsán. Több jelentést írtunk már, és ezekre támaszkodom előadásom során. A honlapunkon egyébként, és a régiók bizottsága honlapján ezek egyébként részletesen elolvashatók. Itt a legfrissebb linket közlöm egy részletesebb szövegre utaló linket. Na nézzük, hova tart a regionális és ezen belül a kohéziós politika. Egyetértek a célokkal, jó célok irányában mutatkozik, az Európa 2020 is jókat fogalmaz meg, eredményorientált, integrált megközelítés, egyszerűsített megközelítés jellemzi, és a pénzek koncentrációja a nagyobb hatékonyság érdekében, ezek mind jó dolgok, de a veszély abban áll, hogy a szép szavakat hogyan fordítjuk le a gyakorlat nyelvére, mennyiben valósulnak ezek meg. Én már korábbi több éves pénzügyi programokat, kereteket és kohéziós politikákat is láttam, vizsgáltam, és akkor is ugyanezek vagy hasonló szavak ö, hangzottak el, ugyanakkor a végrehajtás meglehetősen lassan kullogott a vágyak mögött. Ö, nyilvánvaló, hogy továbbra is fennállnak ellentmondások, illetve szükséges kompromisszumok, kényszerek a programban. Mindig ö, döntés kérdés elé áll az ember, hogy mit akar jobban hangsúlyozni, amikor ilyen programokat fogalmaz meg, de van egy megfogható stratégiai irányultsága a dolognak, mert azt már felismerték a kiírók is, hogy mindent egyszerre nem lehet megvalósítani. Röviden azonban utalnék azokra az ellentmondásokra, amelyek megmaradtak. Például, hogy mennyire regionális a regionális politika úgy látom, úgy gondolom, hogy egyértelmű, hogy a program indulásától kezdve nagyon fontos lenne, hogy a 2020-as stratégiával koherens legyen, ugyanakkor odafigyeljen a specifikus regionális igényekre, szükségletekre, és már is itt egy feszültség. A partnerségi szerződés az egy új találmány, de nem derült ki róla, hogy ez felülről lefele vagy alulról felfele kéne, hogy megvalósuljon. Erről még zajlanak a viták, arról egyáltalán, hogy hogyan kéne ezeket megtárgyalni, és félő, hogy a tagállamok másképp fogják értelmezni ezt, és ebből gondok lesznek később. később. Ha eredményorientáltak vagyunk, de a régiók a végrehajtók, akkor nehéz lesz a két dolgot kibékíteni. A tematikus koncentrációval is van némi baj, <clears throat> mert ha megnézzük a partnerségi szerződéseket és a tematikus koncentrációt, akkor egy kicsit felmerül az emberben, hogy miért kell mind a kettő, hiszen ha az egyik már a 2020-as célokat valósítja meg, akkor minek még egy másikat is ilyen eszközt mellé rendelni. Jó, ha koncentráltak a tematikus csoportok, de a régiók, ha meghatározhatják és határozzák is meg, hogy mibe akarnak főleg befektetni, akkor mégis csak sokféle évé válik a kép, tehát a tematikus koncentráció nem biztos, hogy tartható, megvalósítható és értelmes. Az új ö, gazdasági kormányzás gondolata ö, hatott arra, hogy a kohéziós politikát is hogy fogalmazzák meg. A helyi és regionális önkormányzatoknak nagyobb lesz a felelőssége, és a gazdaság irányításban is részt kell, hogy vállaljanak a makrogazdasági feltételességnek megfelelően. A második nagy pont, hogy mennyire sikerült az egyszerűsítés, nem akarok itt részletekbe menni, de mindig volt törekvés arra, hogy a programokat egyszerűsítsék. Csak amikor a végrehajtásra kerül a sor, akkor kiderül, hogy a tagállamok újabb szabályokat alkotnak, fölöslegesen bonyolítják a dolgokat, illetve a sokféleségből, a helyzetek bonyolultságából adódóan új szabályokra tényleg szükség van, és továbbra sem e, világos majd esetleg, hogy a versenyszabályokkal való megfelelés érdekében mi lehetséges, mi nem, az operatív programoknak, a partnerségi szerződéseknek a jövőben milyen egyszerűsödésen kéne átmenni. Az egyszerűsítés mindig kockázatokat is jelent. Ha minimalista a megközelítés, amit támogatnánk, annak is van értelme. A maximalista megközelítésnek is van értelme, mert akkor mindent lefednek és vitathatlanak a döntések. Hát mind a kettőben vannak kockázatok. Aztán a harmadik kérdés, hogy hogy lehet a régió különbözőségét egy politikai területen belül ö, megfelelően hangsúlyozni, helyet adni a különbözőségnek. A régiók között is van, van, van különbség, de negatív értelemben is van különbség, amivel gyakran nem foglalkozunk. Vannak régiók olyan értelemben is különbözőek a többitől, hogy egyszerűen nem férnek hozzá a pénzekhez. A jelenlegi, vagy hát az új ö, finanszírozási struktúrák ö, ezt orvosolni kívánnák, de még nem látjuk, hogy ez hogy fog sikerülni, mert a megfelelő administratív kapacitás hiányában a régiók esetleg nem tudják befogadni a pénzeket. Aztán az a probléma is felmerül, hogy ugye akkor is végrehajtjuk a reformot, olyan régiók esetében is, amelyeknél ez jól működött eddig, régióktól függ, hogy mennyire sikeres a kohéziós politika. Mézes madzaggal vagy bottal kell nevelni. A negyedik kérdés ez. Ha bármihez pénz tapad, akkor feltételek is vannak, és ha feltételek vannak, akkor gyakran arra hajlamosak a pályázók, hogy mindent felmutatnak, papíron bebizonyítanak, hogy mire képesek, miért jók, utána a gyakorlatban mind az eredmények, mind az eljárások tekintetében elmaradnak a normáktól. És ha csak a papírokat nézzük, akkor nehéz megmondani, hogy ki hajtja végre jól a programokat. Gyakran a papírok tökéletes megfelelés mutatnak tagállami szinten is, ugyanakkor egyes területeken konkrét hiányosságok vannak. Aztán a következő kérdés, és úgy érzem, hogy a reform nem tért ki kellőképpen a válság hatásaira, az euró válsága miatt az a veszély fenyeget, hogy kialakul egy, illetve hogy, hogy fenn fog még mm, maradni ez a válság jó pár évig, és ha be kell rá rendelkeznünk, akkor a projektfinanszírozás kérdése is dilemma, mintha a szöveg szerzői abból indultak volna ki, hogy 2014-től nem lesznek strukturális problémák. Mi szerintünk lesznek, és erre oda kéne figyelni, hogy a pénzek hova mennek, és tényleg csak a GDP alapján kell -e, Uh, mérni, a pénzt, vagy pedig esetleg a növekedési, a hosszú távú versenyképességi szempontoknak is kritériumként kellene, lehetne szerepelniük a folyosítás során. A kohéziós finanszírozás lehet, hogy eleve nem képes a válság kihívásainak megfelelni, és akkor felmerül a dilemma, hogy a transfert kell-e inkább finanszírozni, vagy a monetáris unióval kapcsolatos programokat. 30 másodpercen van, hogy itt befejezzem a mondókámat, megpróbálok megfelelni ennek az elvárásnak. Az intézkedések többsége tehát összességében jó irányba hat, legalábbis jó a célja. De vannak új tendenciák, ami a felülről lefele irányt erősítik, például a gazdasági irányítás új keretrendszere, ami nem örvendetes, <clears throat> és nagyon sok múlik, a fenntartásainkat látták azon, hogy az egyszerűsítés a papíron valósul csupán meg, vagy a valóságban is. Nagyon sok <clears throat> változást élünk meg jelenleg, és ez tovább növeli a bizonytalanságot, ami viszont úgynevezett gold platinget generál, vagyis további szabályok meghozását tagállami szinten, fölöslegesen, a biztonság érdekében, ami ellenében hathat az egyszerűsítésnek. A fő kritikánk az, hogy a válság a válságban levő országokra nem tér ki kellőképpen a reform, de alapvető paradigmaváltás nincs. Úgy gondoljuk, hogy valamennyi változás pozitív, negatív hatását egyelőre még nehéz felmérni. Alapvetően szerintem pozitív lesz a hatás, de nem mennek elég messzire ezek az ambíciók, és sok minden múlik majd a részleten, a gyakorlaton, illetve a tagállami interpretációkon, megvalósításokon, különbségeken, és azon, hogy az adott EU és regionális szinteken milyen végrehajtási kapacitások, illetve támogatási kapacitások vannak. Az EU részéről például olyan támogatási kapacitások, amelyek végrehajtási kapacitás hiányával küzdő régiókat segítenék. Köszönöm szépen, most tovább megyünk. A következő szakértőnk, Markus Schilling, aki e CI Bank hálózat képviselő, majd mindjárt elmondja, hogy miben áll ez, 10 percet kap. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot mindenkinek, köszönöm, hogy meghívtak, hogy nem magyarázattal éljek az eredményindikátorok témájában. Hedegár biztos asszony is említette ezeket az indikátorokat, a brit úr szint úgy, saját jelentése kapcsán, a jogalkotási javaslat keretében. Úgyhogy ma én egy kicsit arról tájékoztam önöket, hogy nézhetnének ki jövőben a bizottság javaslatának fényében ezek az indikátorok, hogyan lehetne ezeket bevezetni, megvalósítani ezt a rendszert a, a javaslat keretein belül. Nekem is van egy prezentációm, remélem megjelenik. A, azon pillérektől indulva, amelyekről beszéltünk ma, az alapok koncentrációja, egyszerűsítés, a teljesítmény, irány, eredmény, orientáció. Nos, mindezekhez új mechanizmusokra van szükség, melyek még nem láthatóak, és a jogalkotási javaslat ról van a számbevőzéknek már egy kommentárja, mely remélem megjelenik itt is van. Az a kérdés, az a kérdés illetően, hogy, hogy az eredményorientáltság miképpen ágyazódik be a jogalkotási javaslatba, no a a szembevőszék úgy ítélte, hogy a mostani javaslat is tudottan input orientált, a szabályoknak való megfelelés irányítja, illetve vezérlése, mint a teljesítmény elv. És egy alrendszerre van szükség ahhoz, hogy az eredményorientáltság elve megjelenjen. És ezen kapcsán a számvőszik konkrétan említi is a, az eredményindikátorokat. Hogy emlékeztessem őket, az általános rendelet szabályozásban a 17-es pont van szerepelnek eredményindikátorok valóban, amelyek a célok elérésében tett lépés előrehaladást hivatottak mérni, a formális követelmények tárgyában is, meg a programok, illetve a tematikus célok, vagy prioritások tekintetében kell, hogy tájékoztást adjanak arról, hogy az alapok miképpen járultak hozzá a állampolgárok jólétéhez az adott szakpolitikai tevékenység kapcsán. Mi is a célja voltak éppen ezeknek az eredményindikátoroknak? Beszéltünk már a célokról, a célok meghatározásáról. A, a célok tekintetében tehát kell bizonyos jelzés abban, hogy mérjem, meddig jutottam a cél teljesítésében. Itt a 2020-as stratégia céljait is jelezni kell, meg az energetikai célokat, a környezetvédelmi, aki fenntartó fejlődési célok, amelyeket a kohéziós politikának mind-mind figyelembe kell lennie. Egy második funkció a monitoringban megkövetelő indikátorokat is, amelyek az előrehaladást mérik a célok elérésének útján. Ezt valamiképpen kommunikálni is kell, és végül az értékelés, a végső értékelés során képesek kell legyünk mérlegelni, hogy vajon a célok elértéke vagy sem. A közös indikátorok, ahogy a szabályozásban is, rendeletben is szerepel, általában a bizottság által output indikátoroknak meg, megnevezett kategóriába esnek. Tehát a vállalatok, hány vállalat kapott támogatást, tehát ilyen indikátorok ezek, vagy hány vállalat kapott egyéb támogatást, és így tovább. Ilyen számszerűsítető adatok ezek. Ezek a közös indikátorok a javaslat szerint tehát nem nagyon kapcsolják össze a 2020-as célokat, meg mérföldköveket. Az előadásra is nem is adnak mélyebbre ható információt a a cél minőségét illetően. Inkább egyfajta leíró jellegű információ ez. Mit jelent ez a monitoring tevékenység, meg a jelentés készítés szempontjából? Hát mondjuk az abszorciós százalékos kapacitás, várható kapacitást az időközi jelentésben, és vannak nagyon jó példák is persze, tagállami szinten, Szlovákiában például, de regionális szinten is, ahol kifinomultabb indikátorokat használnak. De azt szeretném javasolni tehát, hogy egy indikátor készletet határozunk meg, hogy fenntartható fejlődési indikátorok név alatt, melyek a tematikus célokhoz kapcsolódnak. Ez persze nem egy átfogó és kimerítő készlet, ám az itt felsorolt indikátorok mind rendelkezésre állnak, legalábbis tagállami szinten, az Eurostat vagy az IEA révén. A potenciális indikátorok egyébként sokkal nagyobb számúak, mint az itt bemutatottak. Az innováció, technológiai fejlődés, a piac felvevő képessége tekintetében vannak indikátorok melyek mutatják, hogy a vállalatok folyamataiban, termékeiben hogy jelenik ez meg, mennyi energiát használtak fel, mennyi a lábnyom. Aztán az éghajlatpolitika és a versenyképesség vetületeivel is foglalkoznak. Ezek vannak tehát indikátorok, melyek az energia intenzitását mutatják egy-egy tevékenységnek, a, a, a forrás termelékenységet, melyek persze a versenyképesség aspektusai is egyben. Vannak olyan indikátorok is, amelyek a, az ágazati üvegházhatások a gáz is mutatják. A kétszer utas stratégia tartalmazza megújuló energiaforrások arányáról is célokat, erre is lehet gyűjteni adatokat az ágazat energiafogyasztásában, meg a, a környezetvédelem vetületében mérve ezeket, meg a biodiverzitásban. Van információ az éghajlatváltozáshoz való adaptációra vonatkozóan is. Aztán még egy nagyon fontos indikátor és terület a forrás hatékonyság területe a tematikus célokat. Értem, például az eszémére első háztatási hulladék mértéke mérhető, a háztartások, a háztartási anyagfogyasztás aztán a újrahasznosítási rendszerekhez való hozzáférése az állampolgároknak is egy mérhető adat, a talaj felhasználása, a városi légszennyezés, zajszennyezés elleni fellépés, a zöld infrastruktúra összekapcsolása a városi jóléthez és a aztán közlekedés területen is van egy nagyon jó menetrend célokkal. Tehát itt meg lehet nézni, hányan léptek át hány állampolgár a, a gépkocsi használatról a tömegközlekedésre, mennyi termék mozgott a közutakon, mennyi áru a vasúton, hogyan kapcsolódik ez a üvegházhatások, az kibocsátás alakulására. Én befejezném tehát a felsorolást. Az indikátorok pusztán eszközök arra, hogy mérjük a célok megvalósulását tagállami szinten. Persze. Nagyra törő célokat kell meghatároznunk, amelyek hozzájárulnak a 2020-as stratégiához. Amit itt bemutatok, az egy melléklet a közös ö, rendeletből, a teljesítménykeretből, tehát a cél az, hogy a tagállamok kiválasszák saját prioritásokat, például a CO2 kibocsátás csökkentését, kivegyenek egy ágazatot, mondjuk a lakásépítést, energiahatékonyság tekintetében mérjék, nevezzék meg a 2020-as célot, céljukat, és adják meg a mérföldköveket, lehet ez a pénzügyi lokáció, vagy a projektek száma, amelyeket támogatni akarnak, vagy lehet egy másik cél, az eredményes csökkenés például, és ez lesz aztán az a keret, mely alapján a kohéziós politika mérhető. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, 20 perces késésben vagyunk. Dario Gargiulo úr következik a kampányai régiók, régiós hatóságtól. Ha jól tudom, önt projekt eh, igazgató is elkészítette Molov úr nem tudom, hogy fogják beosztani a prezentációs idejüket, de elfogadjuk az önök döntését. Köszönöm, elnök asszony! Először is köszönjük a meghívást, és köszönjük azt, hogy odafigyelnek kampánya, kampánya tartományra. Az egyik olyan régió, a legnagyobb dél-európai régió, és a lakosság szempontjából is harmadik helyen áll Olaszországban. Nagyon sok operatív program működik nálunk, Európai Uniós program természetesen. Elkészítettem egy prezentációt, sajnos nem látom. Segítséget kérnék, rendben. Ahogy az elnök asszony mondta, nagyon jól ismeri a mi régiónkat. Több alkalommal ellátogatott kampányába, Nápolyba. Ahogy az elnök asszony is mondta, végrehajtó ügynökség vezetőjeként dolgozom, tehát az Európai, Európai Uniós rendeletek területi végrehajtását és betartását kell, hogy ellenőrizzem. Általános gazdasági jellegű megfigyeléseimet fogom önökkel megosztani. A gazdasági válság a 2000-es évek végétől kezdve az egész kontinensre kiterjedt. Az európai területeken az egyes cím volt fontos. Gyakorlatilag a közösségi átlaghoz képest, a 27 ország átlaghoz képest magasabb szintet értünk mi el. Olaszországban ellentétes tendencia valósult meg. A konvergencia a fejlődésben lemaradt régióknak, a konvergenciája a gazdagabb régiók felé nem történt meg. A számomra rendelkezésre álló 10 percben eh, először is megpróbálok nem gesztikulálni, bár ez nagyon jellemző ránk. Lehet, hogy néhány másodpercet nyerni fogok így. A mi területünk igazán hátrányos helyzetű, hiszen demográfiai cunamiról beszélünk, nulla a lakosság növekedés, nulla a növekedés, a nagyon magas a munkanélküliség aránya, a legfiatalabb régió vagyunk egész Olaszországban a prezentációm felépítése egyrészt általános megjegyzésekből áll, másrészt felosztottam pozitív és negatív aspektusokra. Méghozzá a helyszínen dolgozó vezetőként fogom mindezt elővezetni. A pozitív aspektusok tekintetében üdvözöljük a strukturális célú alapok vonatkozó közös szabályokat, az új rendelet közös szabályokat állít föl. Úgy gondoljuk, hogy ez valóban egyszerűsítheti a tervezést. Figyelembe véve azt is, hogy jelenleg több regionális programozási eszköz áll lehetőségünkre, ezek gyakran nem koherens módon működnek. Üdvözöljük azt is, hogy nagyobb a rugalmasság a programok kezelése tekintetében. Fontosnak tartjuk ezt. pénzügyi eh, szabályok tekintetében a 3%-os küszöb meghatározása azt is jelenti, hogy a kezelőügynökségek vagy hatóságok és az igazoló hatóságok egyesítése pozitív elemnek tűnik a számunkra. Hasonló módon a proporcionalitási elv megerősítése az ellenőrzések során és a kockázat szintek tekintetében olyan ember mondja ezt önöknek, aki ismeri a operatív programok végrehajtását és a finanszírozás felfüggesztésének a problémáját is. Ismerjük azt, hogy a bizottság milyen módon szokta végezni az ellenőrzéseit is. Ugyanakkor nem volt elég gyors az operatív programok előre vitele, és ezért üdvözöljük ezt a megerősítést. A következő fontos pozitív elem a információk hatékonyabb kezelése, közös indikátorok felállítása biztos, hogy segíteni fogja a európai beszámolási eljárásokat is. Az előttem szóló kollégák beszéltek a jelentések kérdéséről. Az a lehetőség, hogy csökkenteni lehet az éves jelentések mennyiségét és mértékét, mindenképpen könnyítés fog jelenni számunkra, hatóságok számára. Említenék még egy fontos aspektust is, az e-cohesion ösztönzése és támogatása. Ennek jelentős hatása van az administratív terhek csökkentése területén. Természetesen tovább kell dolgozni ezen az úton az úgynevezett kapacitásépítés területén a helyi adminisztráció, és főleg a kedvezményezetek szintjén. Negatív aspektusként szeretném felsorolni az administratív terheket, a kedvezményezettek vállára tornyosul ez a terem. Ahogy egy kolléga korábban mondta, a jogalkotási csomag különösen koncentrál a kedvezményezetek szerepére. Ebben a kontextusban úgy gondolom, hogy mindenképpen helyes az irány. Röviden tekinteném át ezeket a negatív aspektusokat, amelyekről úgy gondoljuk, hogy negatív hatással járhatnak a struktúrális alapokat közvetlenül kezelő hatóságokra. Például az Exantef megfelelés és makroekonomiai megfelelési rendszer. Az ilyenfajta rendszer, meg vagyunk arról győződve, problémás lesz, ha nem arányossági, proporcionalitási kritériumokkal együtt történik a végrehajtása, megvalósítása. A megfelelési kritériumokat véleményünk szerint nemzeti szinten kell alkalmazni. Még mindig ugye a negatív aspektusokat sorolom föl, az alapok felfüggesztésének a feltételei és a keret szabályok az ilyen adatokra, eredményekre vonatkozóan. Az ellenőrzési eljárás véleményünk szerint, vagyis a források ellenőrzésének az eljárását szerintünk karcsúsítani kell, kellene. Úgy gondolom, hogy eh, részletes vitát kellene folytatni, nem csak a nemzeti hatóságokkal, szereplőkkel, hanem a regionális szereplőkkel is, akiknek, ahogy korábban is mondtam, az a feladata, hogy garant garantálják a rendeletek hatékony végrehajtását. A nemzeti akkreditáció is kritikus aspektus véleményünk szerint. Hiszen a kezelési rendszerek, ellenőrzési rendszerek ex ante biztosításáról van szó. Inkább kritikus és nem negatív aspektus az éves elszámolás az Európai Bizottság részéről az költségek, költségelszámolás éves lezárásának a kötelezettsége problémás lehet a nemzeti és a regionális elszámolás tekintetében. Hasonló módon az operatív programoknál, hogyha 250 millió eurót meghaladja az összeg, akkor nagyobb az administratív teher, és véleményünk szerint ez nem jelent egyszerűsítést. Igazából az, hogy egyesítik a két hatóságot, a kezelő és az ellenőrző hatóságot, ez igazából azt jelenti, hogy egy audit hatóság fog fölállni a közférában, az viszont eltér attól a hatóságtól, amelyik kezeli az operatív programot. A pénzügyi eszközökre vonatkozó eljárások módosítása, elsősorban gondolok a nagy projektekre, igazából komplikálja biztos vagyok abban, hogy komplikálni fogja a nagy projekteknek a kezelését. Egy olyan program, ahol a teljes támogatás 40%-a, itt kb. egy 7 milliárd eurós programról beszélek, itt ugye ilyen 40%-os arányban nagy projektekről van szó, úgyhogy nagyon jól tudom, hogy miről beszélek. A módosítások hatása tekintetében azt mondhatom, hogy a rendelt javaslatoknak a tartalma általában az, hogy ezek módosítják a konkrét esetben 2007-2013-as architektúrát, de egy kolléga mondta is már, hogy a módosítások, amikor egy programozásra vonatkoznak, nem mindig előnyösek, a, és ez konkrétan igaz a strukturális alapokkal kapcsolatos tervezésre. Bizonyos javaslatok, tárgyalási javaslatok, és mindjárt be is fejezem a prezentációmat, bizonyos javaslatokat kéne felállítani először is. Értékelni kellene az azt, ami a 2007-2013-as tervezési időszakban történt. Az újdonságokat a múlthoz képest indokolni kell, egyértelmű hozzáadott értéket kell, hogy biztosítsanak. A bizottság hangsúlyozza, hogy csökkenteni kell a kedvezményezettek a terhet, de ez nem jelenthet pont ellentétes dolgot, hogy még nagyobb lesz a teher. És azt is bizonyít, vagy biztosítani kell, hogy a plusz terheket ne terheljék rá az adminisztratív hatóságokra sem. Azzal zárnám le a prezentációmat, ami természetesen mindenkinek a rendelkezésére áll, akit ez érdekel. Végül azzal zárom le a prezentációmat, hogy emlékeztetnék mindenkit arra, hogyha a jelenlegi válságból ki akarunk lépni, ami az egész világot érinti, és a mi kontinensünket is különösen súlyosan érinti, akkor természetesen jogos, hogy a szabályokat be kell tartani, de amikor a szabályok többszörösödnek, akkor a területen felmerül az a kockázat, hogy nem tud teljesíteni. Arra is szeretnék emlékeztetni, amit az elnök asszony is mondott, ugye úgy mutatott be, mint egy kampánya régió brüsszeli irodájának a vezetője. Szeretnék arra is emlékeztetni mindenkit, hogy az alapító atyák elveit próbáljuk követni, hogy a legjobb szabályok megfelelnek a kontextusnak. Ezt mondták az alapító atyák, úgyhogy ez a helyes út. Úgy kell szabályozni, hogy a területeken a kedvezményezettek a legtöbbet kaphassák a strukturális alapoknak köszönhetően. Köszönöm. Köszönöm szépen. Belimolov úr következik. Bulgária. Bulgáriából. Köszönöm szépen, elnök asszony a szót. Hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy és persze felelősség is, hogy most eh, megszólalhatok ezen a meghallgatáson a közös stratégiai keret rendszerről 2013 utánról szólva. Előadásom való készülés során megpróbáltam a társadalmi gazdasági helyi tervezési tapasztalatomat felhasználni, és a jól megalapozott, fenntartható eredményeket hozó projektek menedzselése során gyűjtött tapasztalatokat remélem megjelennek hamarosan a diáim. Szakmámra nézvést én építész vagyok, de egész életemben főleg várostervezéssel foglalkoztam. Stratégiákat, eh, szabályokat dolgoztam ki regionális szinten, területrendezési, decentralizációs projektekben vettem részt, fenntartható városfejlesztéssel foglalkoztam. Az utóbbi két év során a bolgár álláspont kidolgozásával foglalkoztam a Duna stratégia kapcsán, és a tervezése során egy új jogalkotási csomagnak most engem is megszólítottak. Két fő területre szeretnék most koncentrálni, fenntartható városfejlesztés, integrált megközelítés és a helyi közösség által ö, támogatott ö, helyi fejlesztés. Meggyőződésünk, hogy a jövő kohéziós politikájára vonatkozó javaslatok jó kiinduló alapot szolgáltatnak egy ambíciózus városfejlesztési programhoz. Fontos szerep juthat ennek a reformnak abban, hogy nem csak a városi lakosság és az agglomeráció, hanem az egész nemzet profitáljon a kohéziós politikából. Ezért mi üdvözöljük ezeket a specifikus beruházási projekteket, amelyek például az alacsonyabb széndiokszid kibocsátású gazdaságot is segítik, a fenntartható tömegközlekedés továbbépítését, a város tervezést és a szegény városi térségek felzárkóztatását. Persze egyfajta rugalmasságra is szükség lesz, hogyha ezt a tematikus koncentrációt meg akarjuk valósítani. Ez a dia a nagyobb agglomerációkat mutatja Bulgáriában, amelyeknek integrált városfejlesztési programjaik vannak. Ezek lesznek az operatív programok alapjai a következő tervezési időszakban. Az integrált tervek kifejlesztése, megvalósítása a városi eh, térségek számára új feladatot jelentenek olyan szempontból, hogy ki kell békíteni a szocioökonomiai és eh, területfejlesztési eh, projekteket egymással, integrált befektetési terveket kell megalkotni. Olyanokat, amelyek nagyon sok érdekcsoporttal egyeztetve jönnek létre, a célokat tekintve és a megvalósítás tekintetében is a városfejlesztés területén. A különlegessége az integrált tervezésnek az, hogy nem csak városfejlesztési és beruházási projekteket tartalmaz, hanem számos kiegészítő tevékenységet, gazdasági, társadalmi egyeztetést, amelyek mindegyike persze hozzájárul a fenntarthatósághoz és a hozzáadott érték megteremtéséhez. Bulgáriában a város megújítás kéz a kézben jár a regionális fejlesztési ügynökségi kooperatív programjának megvalósításával, amelyekben városok is szerepelnek. Ugyanakkor az Európai Unió által már eddig is adott pénzek mellett az integrált tervek révén új típusú pénzügyi mechanizmusok léphetnek életbe, és új típusú állami magán összefogások, PPP együttműködések jöhetnek létre. Ez mind benne van, amit most önök látnak a nemzeti fejlesztési dokumentumainkban. Most kitérnék a fenntartható városfejlesztés kapcsán az integrált teritoriális beruházások az ITI témájára. A városfejlesztés mögött ott áll ez az új eszköz. A területi beruházás fogalma azt fedi le, hogy egyszerre több projekten keresztül valósul meg beruházás sok forrásból. Ezek a projektek lehetnek bizonyos ö, funkcionális projektek, illetve a nagyobb városi és városokon túlmutató agglomerációs területekre kiterjedő projektek. A pénzek 5%-a minden tagállamban erre fordítható, a regionális fejlesztési alapból, és ennek az ITI az eszköze, a csatornája, amelyen keresztül ez 5% tervezhető. Ezeknek a vitelét maguk a városok hajtják végre, tehát menedzsment képességeket, kapacitásokat kell felmutatniuk hozzá a városoknak. A korábbi előadók is említették ezt az aspektust. Most engedjék meg, hogy szóljak néhány szót valami más és mégis csatlakozó témáról, arról, hogy hogyan próbál Bulgária az önkormányzatok szintjén felkészülni az Európai 2020 stratégia végrehajtására, a fenntartható regionális fejlesztési projektek befogadására. A community-led, vagyis közösségek által vitt fejlesztés alatt főleg olyan önkormányzatok működnek, és érdekcsoportok, akik a PPP projektekben is megjelennek, mint hordozók, mint projekthordozók, és a döntések meghozói. Ezekben a fejlesztési tanácsokban sehol sem érheti el az 50%-ot ezen csoportok szavazati aránya azonban, 49% szabály szerint, és nem mindegy, hogy kik és hogyan fognak össze a fejlesztési tervek megírására, megvalósítására. Szelekciós eljáráson kell átmenniük, a kölcsönösség, az kölcsönös érdek is meghatározó szempont, és ez az összefogás nagyobb hatékonyságot eredményez. Nem tudom, hogy mindenki látja ezt a diát hátul is. Megpróbáltam itt feltárni a különböző alapok szerepét és az együttműködési lehetőségeket, illetve szükségszerűségeket az érintettek között. Egy specifikus projektet akár mindegyik segítségével lehet majd a jövőben megvalósítani. Mivel elfogyott az időm, Röviden még csak egy példát mutatnék be. Egy múlt heti ö, találkozóról Dél-Bulgáriában, a határmenti területen, görög, görög határ közelénben, a Mesta folyó kapcsán informális együttműködés kezdődött a határmenti régiók között, és közös bizottságot állítottak föl, amelynek az lesz a feladata, hogy megírja az informális régió közös fejlesztési tervét. A stakeholder work elvét fogják alkalmazni, tehát olyan stratégiát fognak kidolgozni, amely valóban alulról fölfelé építkező, a legkisebb önkormányzatokat is figyelembe vevő. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Ja, vielen Dank, Herr Moloff. Köszönöm szépen az előadást. Én most tovább adom a szót Lohajder úrnak. Remélem jól ejtettem a nevét, még ha németesen is. Öné a szó. Kis előadással készültem. Um, kurz uh, zu uns, die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen ist... A Hesseni Infrastrukturális äh, Fejlesztési Bank képviseletében vagyok itt. A Hesseni ISF és Vibank szakembereként. Eszembe mind a két alapot működtetjük. Először is első mondatot idézném a rendeletből, a legfontosabb elem a jövőbeli programoknak a következő egyszerűsítése a kohéziós politikai eljárásnak, eredményorientáltság és megerősített kapcsolat a feltételrendszerhez. Ez a bizottság egyéni igénye szerint megfogalmazódott, Ebből kiemelnék néhány, kevés, néhány pontot, amelyek kapcsolatban állást foglalnék. Először is az egyszerűsítés és a hatékonyság növelés mentén szólnék hozzá mindenekhez. Az ékohézió, az egyszerűsítés és a pénzügyi eszközök témája az, amelyről szólnék. Négy ponton Gargulio úr szívemből szólt, tehát mi végrehajtó egységként hasonló cipőben járunk. Az ékohézió tekintetében új követelés az, hogy a tagállamok elgondoskodjon arról, hogy legkésőbb december 31-én a teljes információcsere elektronikus rendszeren történhessen. 2014-ben, december 31-ig kell, hogy erről gondoskodjon a tagállam. Alapvetően üdvözölni tudjuk ezt a kezdeményezést, hozzájárulhat a, a, az igazgatás modernizációhoz, és különösen a monitoring adatok valamint az érintett helyek kedvezményezettek adatainak jobb kezeléséhez hozzájárulhat, ugyanakkor akkor, hogyha a pénzügyi és technikai feltételeket megfelelően figyelembe veszik. Tegyük azért hozzá. Ez azt jelenti először is, hogy a 2011 terjedő határidő szerintünk nem tartható, ezért ezt látni kell. Itt apró a diám, tehát szerintünk nem lehet tartani a határidőt, a felkészülése és végrehajtása egy teljes projektnek, amiről szó van, legalább 36 hónapot vesz igénybe. Onnantól, hogy minden részlet ismeretes már. Ezzel összefüggésben üdvözöljük kifejezetten azt a kompromisszumos javaslatot, amelyet a Dán elnökség tett az asztalra, és az abban szereplő utalást a határidő halasztására. 2016 végéig, ugyanakkor azt a nézetet valljuk, hogy 2017-ig terjedő végrehajtási határidő realistább volna a kedvények szempontjából, mert delegált jogi aktusokra is szükség lesz majd, és aztán 35 hónapra szükség lesz onnantól mérve, hogy megszülettek a végső következtetések. Ez kiegészítve merül fel a pénzügyi és személyes, ö, személyi források kérdése. Ezek felhasználása egy ilyen hatalmas IT ö, intézkedéshez túl a finanszírozhatósági határokat túl is lépheti a bizottság a saját technikai kell persze segítheti ezt a folyamatot, ám ahhoz, hogy érzékeljük, miről is van szó, a legutóbbi támogatási időszakban egy egységes portált nyitottunk, végrehajtási portált. Már akkor is 750 ezer euró volt ennek a költsége. Csak 20 ezer euró és programokhoz való hozzáigazításhoz, tehát 28, tehát 6-7 számjegyű összegekről van szó, ha minden figyelembe veszünk, minden kiigazítási igényt. Ebben a helyzetben, hát ezt látható azért, tehát ha valaki akar óha, ilyen irányú óhajt fogalmaz meg, akkor az finanszírozni is képesnek kell lenni, tudni kell honnan. Nem beszéltünk még az elektronikus lépésekről, a, a különféle technikai igényekről még nem is szóltunk külön részteiben, amelyek ez, ehhez kapcsolódnak. Az egyszerűsítéshez tárgyához kapcsolódva több példát felhoztam, ezeket most átugrom, hogy egy kicsit az időt Ötövel takarékoskodjak. Az akkreditáció témájában a végrehajtás és ellenőrzés tekintetében egy, az akkreditált hatóság minisztériumi akkreditációval bíró akkreditációs helyről van szó, amely megfelelő felügyelettel is bír. Tehát az engedélyezés és végrehajtási eh, egy másik testület kell legyen, amelyet a struktúrás alapok végrehajtására hoztak létre, tehát helyi szinten működik ez, és mindez oda vezethet, hogy egy plusz igazgatási feladat adódik, amely nem elégít ki konkrét igényeket. Az eddigi rendszer szerintünk működőképesnek bizonyult, ezért nem vagyok benne biztosak, hogy ezek a javaslatok tényleg is egyszerűsítéshez vezethetnek. Itt a, a mezőgazdasági alapok végrehajtási szabályának a struktúrás alapra való átviteléből adódik az igény erre a módosulásra. Kérdés, hogy ez valóban jogosult-e, illetve észszerű-e. A felülvizsgálat persze fontos és észszerű lehet, ám lehet, hogy célszerűbb van egy egységes egyszerűsítés, nem a sokszor, sok sokrétű egyszerűsítés. Például ugyanazon eset vizsgálata az Európai Uniós Szembevőszék, a, e, a szövetségi számbevőszék, aztán a tartományi számbevőszék részéről megismételve, és aztán a belső ellenőrzés részéről, tehát öt öten egy ellenőrizik ugyanazt a helyzetet. Kérdés, hogy ez valójában mennyi, ez a hatékonyságot szolgálja e Nem volna helyesebb, hogy elfogadnák egymás ellenőrzés eredményeit ezek az intézmények, és nem megismételnék a vizsgálatot. Aztán hadd szóljak a pénzügyi eszközökről. A 32-től 40 terjedő, cikkig terjedő javaslatokról szólnék, amely pénzügyi eszközöket taglalja kifejezetten üdvözöljük ezeket a javaslatokat a végrehajtás tekintetében. Az előnye ezen eszközöknek tényszerűen az, hogy nagyban egyszerűsíti a végrehajtást a mi szintünkön is. A rudírozó eszközök előnye abban is áll, hogy visszafizethető eszközök is vannak, és a, a, a pótlagos magáneszközök, illetve a külső know-how figyelembevétele is jobb valamint ez végső soron a hatékonyság növeléséhez vezethet, és az üzemeltetés fegyelmezettség, fegyelmezettebbé válhat. És ez a, az állami támogatásokból adódó piasztorzítás is elkerülhető így. Ezek tehát érvek az egyszerűsítés mellett, ugyanakkor néhány megjegyzést fűznék azért a kérdéshez a három alternatív pénzügyi eszköz nem egyenlő bánásmód alá esik. Itt az Európai Unió szinte megfelelő vonzerőt kell adni az egyes eszközökhöz, ahhoz, hogy egyenlő elbánás alá esennek. Ugyanakkor nem látjuk azt, hogy milyennek az oka, mert regionális szinten nagyon intenzíven tudjuk végrehajtani ezeket, ezt a támogatási eszközt. Szerintem a nagy előnye annak, hogy a regionális támogatási bankok és intézmények jobban ismerik a helyi igényeket, jobban tudnak reagálni azok helyi változásához, és optimális mixet tudnak kínálni a többi támogatási eszközzel is. Ez absztrakt módon magasabb szinten kevésbé hatékonyan valósítható meg. És jobban tudnak helyi szereplőket is bevonni az alapok végrehajtásába ezek a regionális vagy helyi intézmények. Összefoglalva tehát, ezen említett példák alapján szeretném összefoglalni abban a kérdésben mondandómat, hogy olyan a bizottság elérte azt a, a kitűzött célt. A bizottság az alapok szabályozásának harmonizációját tűzte ki célul, ugyanakkor az elektronikus végrehajtás erősítését a pénzügyi eszközök jobb felhasználása érdekében. A harmonizáció ja, az egyes alapok végletes szabályának lenne az alapja az egyszerűsítésnek. Az egyszerűsített egységes jelentési rendszer révén lehetne a ö, költségeket, a végletesi költségeket csökkenteni, egyszerűbbé téve a végrehajtást. Ugyanakkor eddig ezt a célt nem sikerült elérni. Ahogy az előbb említett példák is rámutattak, holott fontos volna a harmonizációban átvenni egy, egy, egy egyszerűbb szabályozást, tehát lefelé harmonizálni, egyszerűbb felé harmonizálni. Például az akreditált e, intézmények tekintetében bemutattam ezt. Fontos van, hogy egy egyszerűbb szabályozást vegyék, és azt vigyék át a többi alap végrehajtására. Az eredményorientált megközelítés és a követelmény tekintetében a monitoring feladatokat ugye némileg csökkentették, ám nem, telje, nem elégséges mértékben. Amit Mendes úr elmondott, hasonló ö, irányban mutat, és a Drilling úr javaslatait, ha meghallgatjuk a monitoring kérdésében és az eredmények értékelésében, akkor mondhatjuk, hogy a célok meghatározásában világosá kell tenni, hogy ez ugyanakkor azt is azt kell jelentse, hogy tényszerűen a gyakorlatban jobban koncentráljuk az eszközöket kevesebb célra. Ha egy ilyen absztrakt célt el akarunk elérni, akkor ténylegesen fokozni kell az egyszerű jutatott forrásokat. Hogyha 50 KKV-t támogatunk, vagy 50 szociális projektet egyszerre, akkor nem fogjuk tudni a megfelelő célokra lebontani. Tehát kevesebb egységes, kevesebb projektet, kevesebb célt kell támogatni, és nem minden célt, hogyha valóban ez a feladat. És egységesen kell értelmezni a szabályokat. Az egyszerűsítés tekintetében is, tehát utólag ne, le, ne lehessen módosítani már visszamenőleg, mert ez megmérgezi a végrehajtást, tönkreteszi a végrehajtást, és, ahogy ma elhangzott már, a átláthatóság fenntartása rész, érdekében fontos, hogy a parlament is részt vegyen a végrehajtási rendelkezések kialakításában, hogy ne legyenek azok túlzottan széttartóak, mert ha ilyen különbségek fennállnak, nem lesznek egységesek, akkor a végrehajtást nem érheti el az egyszerűsítő céljait. Tehát pontosan meg kell vizsgálni, hogyan néznek majd ki a végrehajtás rendelkezések. Néhány pontot említettem, már a titkárságnak majd átadom azt az írásos anyagot, amely gyakorlati példákkal mutatja be az előbb említett előbb általán vázolt gondolatokat és megfelelő javaslatokat is kidolgoz. Köszönöm. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Meglehetősen kritikus ö, értékelését nyújtotta a bizottság javaslatának, most az Európai Bizottsághoz képviselőhez fordulok. Hogy reflektálná valaki önök közül, az önök szakértői közül ezekre a felvetett kérdésekre? Ki lenne az? Martin úr? Thank you very much, uh, Chair, for... Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget. Nagy kihívást jelent ilyen prezentáció sort követően a reakció. Tudom, hogy kevés az idő, mert vitát is akarnak még folytatni ma délután. Néhány témára koncentrálnék a legfontosabb kérdésekre. Kezdeném Zulek úr témáival. Ő felvetette a, a paradigma paradigmaváltást az Európai Bizottság javaslatában a tervezés stratégiai dimenziója tekintetében. Negatív volt az ő válasza erre. Szeretném hangsúlyozni, ugyanazt a terminológiát használva, de kicsit egyszerűbben fogalmazva. Az Európai Bizottság javaslata igenis tartalmaz egy alapvető változást a stratégiai tervezés megközelítése tekintetében, és a kohéziós szakpolitika teljesítése tekintetében a 2020-as európai prioritásokkal kapcsolatban az eredményekre történő koncentrálásával. Egy sor mechanizmust kíván bevezetni az Európai Bizottság. Ha ezeket teljesíteni tudjuk, akkor ezek valóban módosítás fognak jelenteni a tekintetben, hogy hogyan teljesít a kohéziós politika. Valójában egy új beavatkozási logikáról van itt szó. Az támogatás egyértelműen meghatározott célokra fog koncentrálni. Amikor célokról beszélünk, akkor ez nem csak azt jelenti, hogy pontos szavakat beírunk a rendeletbe az alapok küldetése tekintetében, hanem igazából egy mechanizmus felállításáról van szó, amely biztosítja azt, hogy az alapok felhasználása az operatív programokon keresztül azt fogja jelenteni, hogy tényleg pontosan azon a szinten meghatározott célokhoz fog kapcsolódni a támogatás. Ezért határoztunk meg téma célokat, amelyek az Európa 2020-as stratégiához kapcsolódnak, konstruktív programjaink vannak. Ennek a lényege az, hogy legyenek felelősek, akik meghatározzák az egyes konkrét célokat, és hogy ezek hogyan kapcsolódnak, ezek a specifikus célok az eredményindikátorokhoz. Vagyis ez egy teljes mechanizmus a célok meghatározásához, az eredmények meghatározásához és az elért eredmények monitorozásához. Ha a teljes indikátor csomagot nézzük át, Trilling úr foglalkozott ezzel a kérdéssel. Fontos, hogy az egészet tényleg somakként tekintsük. Azt nézzük meg, hogy a program hogy épül fel, hogyan állnak fel a prioritások, a specifikus céloktól egészen a meghatározott eredményekhez, az eredményindikátorokig, és az output indikátorok valóban biztosítják-e a nyomonkövetést, az egyes műveletek teljesítését és így tudjuk biztosítani az eredmények elérését. Az Európai Bizottságnak az a véleménye, hogy a kohéziós alatnál és az ERFA esetében nem lehet ex ante és nem hasznos ex ante eredményindikátorokat felállítani. Ezeket a program tervezőik eh, kell, hogy felállítsák, és egyeztetni kell ezekről az Európai Bizottsággal. A teljes tárgyalási folyamat részét kell, hogy képezzék, sőt kulcsfontosságú része lesz ennek a folyamatnak így tudjuk biztosítani, hogy tényleg az teljesüljön, amit tervezünk. A teljesítési kerettel kapcsolatban elmondanám, hogy itt az a lényeg, hogy a kulcsfontosságú indikátorokat öleljük át, legyen egy olyan mechanizmus, amely biztosítja a módosítást, az átállást, amit megcéloztunk. Helyes, igaz, jogos, hogy vannak nehézségek. Az egyik ö, prezentáció tartója felhívta a figyelmünket a kihívásokra. Mi a bizottság részéről is nagyon jól tudjuk ezeket, és elismerjük, hogy vannak kihívások, elismerjük, hogy vannak nehézségek, de azért ez nem jelenti azt, hogy nem kellene megpróbálnunk egy olyan mechanizmus felállítani, amely segít minket abban, hogy a alapok felhasználását átállítsuk a célzott, az eredmény célú felhasználás tekint outputra vonatkozóan. Természetesen output indikátorokat, egyes esetekben eredményindikátorokat kell használni. Nehéz lenne csak eredményindikátorokat használni az időaspektus miatt. Hogyha felülvizsgálati folyamatot akarunk, amely biztosítja a módosításokat, a változtatásokat, akkor a programozási időszak vége előtt kell, hogy ezt megtegyük, és abban a fázisban még egyáltalán nem biztos, hogy már láthatunk eredményeket. Minden esetre egyértelmű ez az irányváltás. Az Európai Bizottság véleménye szerint ezek alapvetően fontosak, és nagyon fontos ez a váltás, amit célzunk. Az egyszerűsítés kérdése is kulcsfontosságú téma az Európai Bizottság javaslatában. Van több, kö, több kiadvány foglalkozik azzal, hogy az egyszerűsítés pontosan mit jelent a kedvezményezetek számára kell, hogy egyszerűsítést érjünk el. Az e-cohesion, az elektronikus kohézió nagyon fontos ebben a témában. A kezelőügynökség esetében, hatóságok esetében nagyon fontos az indoklás. Nem csak arról van szó, hogy mennyire egyszerűen tudjuk biztosítani ezt, az is fontos, hogy jól költsük el a pénzt. Ehhez van szükség a megfeltetésre, a feltételekre Ugyanakkor mennyi a költsége annak, hogyha nem biztosítjuk azt, hogy minden errót, minden egyes errót jól költünk el. És ezt kell megvizsgálnunk, ezt kell mérlegre tennünk, amikor az egyszerűsítési javaslatokat értékeljük. Az e-cohesion kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy a digitális agendával párhuzamosan tudunk haladni. Sok tagállam már beindította a végrehajtást, már van támogatási lehetőség a jelenlegi időszakban is erre rendelkezésre áll, az Európai Bizottság technikai tanácsadást fog biztosítani ebben a témában. Végül szeretnék szólni a teljesítési rendszerről is. Ez is nagyon fontos kérdés, hiszen kapcsolódik ahhoz, hogy hogyan tudjuk biztosítani és bizonyítani, hogy a kohéziós politika rendszerét javítjuk, hogy megpróbálunk megszabadulni a nehézségekről, től, a hibaszintet próbáljuk csökkenteni, olyan elemeket kell beépítenünk, ami megerősíti a teljesítést. Nincsenek új elemek, igazából biztosítjuk a folyamatosságot a felépítés tekintetében. Ahol van erre lehetőség, ott karcsúsítunk, például az éves teljesítési jelentésre ez igaz, az akkreditációs elemek, az ex-ante ellenőrzések megerősítésre kerülnek, egyértelművé kell tenni, hogy a tagállamok a felelősek, a kinevezett testületekért, hatóságokért, ezeket felügyelniük kell. Minden szervezet számára normális, egyértelmű és elfogadott az éves jelentés. Referenciapontokat kell adni a teljesítés tekintetében, és úgy gondoljuk, hogy ha ezt beépítjük a kezelési tervbe, a végrehajtási tervbe, akkor ez egy megoldható és teljesíthető módja ennek. Köszönöm szépen. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen, Martina. reakciókat, a bizottsági szempont elhangzását. Most, most a képviselőknek adom meg a szót. Eddig ketten jelentkeztek szóra. Kérem a kollégákat, hogy ne tartsanak most maguk is előadást, csak kérdéseket tegyenek föl Első kérdésfeltevőnk Jan Olbricht. Ő azok egyike, akik átlátják ezt a bonyolult témát. éppen bókoltam neked, Jan, remélem vetted. Köszönöm szépen a kedves szavakat. Jó, csak kérdésem lesz. Első kérdésem Zsomártól professzorhoz. Amikor azt mondta, hogy a CSF tehát nem, lehet, nem szabad a delegált aktusként megvalósítani, és mégis ez történt, akkor még mindig azt mondja, hogy ennek jogalkotási aktusnak kéne lennie? Most látjuk a CFF-et, és ez alapvetően nem jogalkotási dolog. Ez egy tipikus delegált aktus. Tehát fenntartja-e a szakértő a véleményét, hogy ez jogalkotási aktus kéne, hogy legyen. És a CSF ma hogyan működik ö, ilyen szempontból? Második kérdésem. Markus Dillinghez intézem az indikátorok tekintetében. Ha jól értem a dolgokat, akkor ha tematikus szélok mellé tesszük a mutatókat, akkor, és ez így logikus, akkor miért nincs ez így az erfában is? Ott nincsenek a tematikus célokhoz hozzárendelve. A mutatók ott teljesen más logikát követi a jogalkotó. Tehát vagy tematikus célok legyenek, vagy prioritások. De valahogy fél rendszer valósul meg. És javasolhatom-e azt, vagy kérdezem inkább, ha ön parlamenti képviselő lenne, ajánlaná-e az, az erfából az összes indikátor kitörlését a tematikus célok mellől? Azért kérdezem ezt, mert én kihúznám őket. De még jobban megerősödnék ebben a véleményemben, ha egy szakember is ezt mondaná. Harmadik kérdésem pedig Gariga úr szól az ön fejtegetései az új pénzügyi költségvetési rendeletre alapulnak, de ez még nem készült el, még nincs végleges szövegünk, még az éves nyilatkozatok, egyéb koncepciók kérdése eldöntetlen. Ön szerint ez nem bonyolítja túl a dolgokat? Mert ha kiragadunk egyet a bizottságok vagy a tagállamok elképzelései közül, és erre alapítjuk a kijelentéseinket, akkor ennek mi a relevanciája? Ezek még nem végleges dolgok. Ön anticipálja a következtetéseket, legalábbis az én begyomásom szerint, nem tudom, hogy igazam van-e, vagy tévedek. Akkor most két kérdezőt meghallgatunk még, és utána megadom a szót a szakértőknek. Fanny Szajden követ... Szlaj, Fanny Szlaj úr. Köszönöm szépen. Ha az első előadást nézem, ugye ennek megvan az anyag a kezemben, remélem a többit is megkapom. Ha a hatodik oldalt nézzük, akkor a definíciók tisztázása igénye merül föl bennem az egész kereten belül. Ön ugye szakember, évek óta foglalkozik ezekkel a fogalmakkal, és ha most a közös stratégiai keretet nézzük, akkor ön szerint az jelenlegi megfogalmazásokkal tovább lehet menni? ugye, ha jól értettem, mert nem csak tisztázni akarja a fogalmakat, hanem átírná őket, újra definiálná őket, és ez jelentős változás. A bizottságnak ön szerint új javaslattal kéne előállni emiatt? Mennyire súlyos ön szerint ez a probléma, amelyet felvetett a hatodik oldalon? Aztán egy általánosabb kérdés, Most a válság idején mit eh, akarunk, mit remélünk? Azt, hogy eh, ha hogy az állam eh, mindent társfinanszíroz, majd ahogy eddig, látjuk, hogy Bulgáriában van, ami működik közpénzekkel, de valami nem egyre inkább ugye azt halljuk, hogy a magántőkét be kellene vonni, mert egyébként lehet, hogy befulladnak a projektek. És magukat az alapokat sem tudjuk lehívni a finanszírozás hiánya miatt. Ön erről mit gondol? És a korábbi, illetve a kampánia régió korábbi képviselőitől kérdezem, Barka úr, Bárka miniszter úr, igen, azt mondta, hogy Olaszországban áttörést értek el 2011-hez képes, kivették a pénzt a közlekedésből, és ö, hatékonyabb is lett minden, meg csökkentették az, az eladósodást. De sok gondjuk volt ön szerint a nemzeti szintű, kormányszintű beavatkozás ebbe a rendszerbe hozhat általában jó eredményeket? A partnerségi szerződésekben per definíció nem az állam is benne van, végül pedig az indikátorokról. A performance reserve-ről mit gondol? Konstance köszönöm szépen. Meg szeretném köszönni a szakértőknek az érdekes előadásokat. Tükrözték azt, amit itt egyébként a bizottságunkban, a parlamentben is már hónapok óta vitatunk. Nem akarom meg ismételni az elhangzott kérdéseket, de engem az egyszerűsítés nagyon foglalkoztat. Amikor igen, ezt én is így gondolom, hogy ha ugyanazt a projektet ötször, hatszor el is ellenőrizzük, miért van erre szükség? Miért nem lehet elismerni egy előző ellenőrzés eredményeit? Hol van az leírva, hogy ennek így kell lennie, most itt a, a tartományi vagy szövetségi számvevőszékekre is gondolok, ezeket a fölösleges dupla munkákat vagy az európai számvevőszéket, hogy miért nem lehet az egyiknek elfogadni a másiknak a jelentését, az olasz, német, dán számvevőszék ellenőrzését miért nem lehet elfogadni egy negyedik országban. A jövőben ezt meg akarják teremteni, de ön szerint ez a gyakorlatban működni fog? Milyen javaslata lenne arra, hogy működjön tényleg? Köszönöm. Most akkor megadom az előadóknak a válaszadás lehetőségét első kérdések körén túl leszünk. Bachler úrnak talán először. Mivel kevés az időnk, rövid válaszokat kérek. Elnézést. Ha már a kérdések ilyen hosszúak voltak, a válasz legyen rövid, reméljük sikerül. Hát igyekszem röviden és mindenkinek tetszően fogalmazni. Az első kérdésre, Olbricht úr kérdésére. Válasz. Látva a CSF-et, igen, szerintem jogalkot... társ, normál jogalkotásban kéne létrehozni. Ez volna a helyén való eljárás. A stratégiai keret pedig egy erőteljesebb dokumentum kéne, hogy legyen, szerintem legalábbis. És lehet, le, lehetne erősíteni egyes területeken, ahogy erre utaltam, például a területi aspektusát erősítve. Kötelező kötelezettségvállalásra volna szükség a tanács részéről a, a keretben javasoltakat illetően. Van Nisztelői kérdésére válaszolva a CSF célkitűzéseit illetően illetve a célokat illetően. A célokat illetően. Egyetértünk azzal, amit Nicholas Martin mondott. Fontos változások történtek a kohéziós politiká várakozásaival szemben, a teljesítmény, a koherencia tekintetében, és pontosan ezen oknál fogva érezzük úgy, hogy szükség van az átláthatóságra. Egyik kritika, a bírálat, amely a, a végrehajtást érte, a célok sokfélesége és a, a világos struktúra hiánya a, a prioritások, illetve az egyes célok fontossága között. Az egyes programstratégiák tekintetében azt várjuk, hogy világos hierarchia alakuljon ki, mely az általános misszióból vezethető le, konkrét célokig, aztán a prioritásokig. Jelen pillanatban nem látunk a hierarchia tekintetében, a célok hierarchia tekintetében ilyen világosságot, ilyen átlátható szerkezetet. Tehát nem egy új javaslatra van szükség, hanem olyan javaslat kell, hogy világosabban fogalmazzon. Vagy, annak, vagy úgy, hogy egy új cikket írunk, írnak a különbségeket még világosabbá téve, még inkább kiemelve. Köszönöm. A következő szakértő. Gergely úr Olaszországból, akit felkérek a válaszadásra. Köszönöm, elnök úr. ha megengedi, én a célok, indikátorok témájával nem foglalkoztam. Úgy gondolom, hogy egy merev 7 éves tervezés nem felel meg a válságnak. Nehéz ma olyan célokat felállítani, amelyek nagy valószínűséggel nem ugyanezek lennének két év múlva, vagy három év múlva, és hét évről már ne is beszéljünk. Nem tartozott a témámhoz, mert én a prezentációmban a hatóságok problémáiról szerettem volna beszámolni. Albrecht úr említette azt a tényt, hogy talán mi túlságosan a jövőre gondolunk már. Igen, valóban nehéz kimondani, de ez az igazság. Már csak azért is, mert a bizottsági auditorok már most értékelik, értelmezik a szabályozási javaslatokat, mintha már létezne a rendelet. Például előírásokkal is élnek. Az egyik kolléga említette a pénzügyi eszközöket. A pénzügyi eszközöknél ott van a kokof feljegyzés, ugye itt szakértők, politikusok ülnek, tudjuk, miről beszélünk, önök is tudják, hogy mit jelent ez. Csak e példaként szeretném említeni, hogy a pénzügyi eszközöknél, a, például a Jessica Jeremy-nél a bizottság már úgy viselkedik, mintha a rendelet már a 2014-2020-as rendelet már érvényben lenne. Szeretnék Bélasszony hozzászólására is reagálni, az ellenőrzési rendszerekkel kapcsolatban szólt hozzá. Öt szintet ismerek. Van egy első, második szint, aztán van az Európai Bizottsági Ellenőrzési szint, Európai Parlamenti szint, az nemzeti számvevőszék és európai számvevőszék. Hét szinten működik az ellenőrzés. Ugyanakkor a prezentációban röviden próbáltam azt is elmondani, hogy a nagyon szinte katasztrofális a gazdasági szociális helyzet, olyan, mint hogyha égne a város, és folyamatosan csak egymást ellenőriznénk. Lehet, hogy van egy bizonyos pozitív tapasztalatunk is, amiről be tudunk számolni. Megpróbáltunk párbeszédet kialakítani az Európai Bizottság auditorjaival, a közös checklistet felhasználva, amelyeket európai szinten is elfogadtak. És ezt követte a közös audit nemzeti számvevőszék és európai számvevőszék közös ellenőrzésének a pozitív tapasztalata. Így a hat szintről háromra le tudjuk csökkenteni az ellenőrzést. Hát ez is azért három szint, és ez is nagyon sok, de legalább nem hat és nem hét. Ez a kísérlet működött. Úgy gondolom, megérné felhasználni ezt a tapasztalatot. Nem tudom, hogy a jelenlegi jogalkotási csomaghoz tartozna ez. Minden esetre esetleg egy európai parlamenti javaslatba be lehetne venni ezt a lehetőséget a tagállamok számára. Ja, danke schön für die Bemerkung. Äh, jetzt... Köszönöm a hozzászólást. Most a szakértőkhöz fordulva még egy kérdéssel. Trilling és Molov úr neve szerül, került fel. Lovaj, de ő, önt is kérdés illete. Tehát a három szakértő ö, a következő körben kap most szót, mielőtt aztán ismét kérdéseket fel lehet tenni Trilling úr először. Köszönöm az a kérdés, hogy hol, tűjön, hol, hol szerepeljen az indikátorlista. Hát mit gondoljuk, hogy a célok a tematikus célokhoz kéne, a targetek, tehát tematikus célokhoz kéne, hogy kapcsolódjanak. Most azonban Martin és Lohajde úr kommentárja után ez volna tehát a legagregáltabb, legátfogóbb szint. Beszélhetnénk tehát európai célokról, amelyek a nemzeti keretekben a tematikus célokban élnének meg. Ugyanakkor, hogyha a beruházási prioritásokat nézzük, és ez kapcsolódik az a kérdéshez is, mennyire megbízható és tájékoztató jellegűek a, a, a célok és az indikátorok, nagyon fontos, hogy egy szinten lejjebb is menjünk a beruházási, befektetési prioritásokra, és még egy lépésre tovább is, amikor azt mondjuk, hogy a tagállam a teljesítési keretben nagyon konkrét célokat határozhat meg, és kell, hogy javasolja az eredményindikátorokat ehhez kapcsolódóan. Tehát én ezt más szinteken, külön-külön szinteken látom megvalósíthatónak, ebből következően talán az ERFA és az ESA szabályozás rendelet lehet az a hely továbbra is, ahol a, a pótlagos eredményindikátorokat be lehet vezetni a beruházási prioritások szintjére. Ami pedig a teljesítménytartalékot illeti, én ezt a célok összefüggésében vizsgálnám, illetve egy másik mechanizmus kapcsán, amely lehetőség biztosítani büntetések bevezetésére, hogyha a célokat nem hozza a tagállam. Tehát mind a kettő együtt szerepelne. Ez egy nagy, ez nagyon e, ugyanakkor a, a nagyra törő célok meghatározása ellenhatna, tehát elbátorítaná a, a, a tervezést, senki sem merne ambiciózus célokat meghatározni, ha így büntetnék azok elmaradását. Köszönöm, hogy az elnök Olaf úr a következő. Malaf úr a következő az elszóló. Köszönöm szépen. Ha jól értettem, az volt a kérdés, hogy a helyi szinten van-e lehetőség arra, hogy a kohéziós alapok kohéziós alapokat össze lehessen kapcsolni magántámogatásokkal, és hogy hogy tudna ez működni, hogyan lehetne ilyen módon az alapokat felhasználni, az alapokból támogatást biztosítani. Az informális régió stratégiával kapcsolatban úgy gondolom, hogy igen, van lehetőség több önkormányzat esetében arra, hogy hatékony projekteket állítsanak össze, aminek nagy a megtérülése. Az önkormányzatok együtt tudnak működni az üzleti vállalkozásokkal, És véleményem szerint így jobb eredményeket lehet elérni, és jobb lesz a felhasználása az alapoknak. Jelenleg a projekteknél a megközelítés problémás. Annak ellenére, hogy felhasználják az alapokat, igazából gyakorlati előnyök nem származnak az alapokkal támogatott projektekből. Viszont, hogyha a projektek ténylegesen megfelelnek a magánszektor céljainak, akkor jobbak lesznek az eredmények. Az ilyenfajta stratégiákat támogatólag szólaltam fel a prezentációmban, és a tervezés véleményem szerint a helyi fejlesztése kell, hogy koncentráljon. Ähm, wie kriege ich das in der Realität umgesetzt, äh, diese Vereinfachung mit den Prüfungen? Ähm, és az is világos, hogy nem lehet a, a számbevőszék, ha rámutat valamire, azt nem feltétlenül tovább menjen a tagállami vagy a regionális számbevőszékhez. Ugyanakkor a regionális jogalkotás, meg a parlament jogalkotás joga is kell, hogy érvényesüljön. A számomra is világos, persze. Ettől eltekintve európai szinten hogy a szemvevőszék hatásköre kell, hogy érvényesüljön, ez természetes. Ugyanakkor a részvevő számbevőszékeket meg kéne hívni talán, hogy egy partneri ö, szerzések megtárgyalásában részt vehessenek egy bizonyos ponton, hogy bizonyos dolgokat ott elfogadjanak. Lehet. Ezzel nem feltétlenül javul a tárgyalások eredménye, azonban mindenképpen hatása volna. Még egy megjegyzésem volna ahhoz, a számlák lezárásához és a jelentésekhez, mert a bizottság azt mondta, hogy ez eh, mindenképpen eh, van lehetőség. A gyakorlatban azonban utalnék a gyakorlatra, ott az a fontos, tehát hogy általában több éves programokról van szó, amelyek támogatást kapnak, és ezeknek eredménye, éves eredménye ugye nyár relatívek, hogy miről lehet számot adni. Lehet, hogy egymást eltérő jelentési időszakok is érvényesülnek, hiszen eltérünk az éves szám, zárszámadástól. Fontos volna talán egységes jelentés időszakokat meghatározni, amely javítaná az átláthatóságot, hiszen tagállami szinten eltérnek ezek a jelentési időpontok, és aztán ez megint csak inkonzisztenciához vezethet adott esetben. Ezért kérem gondolkozzanak el esetről arról, hogy nem lehetne esetleg egy egységes jelentés időszakot is meghatározni a rendeletben. Köszönöm. Aki először igen rövid kérdést tehet föl, az Elizabeth Schröter. Már csak 15 percünk van sajnos. Hárman jelentkeztek szóra, és akkor meg a szakértőknek a választ is kell tudni adni, úgyhogy legyen erre tekintete. Az előző javaslattal kapcsolatban legalábbis azzal a résszel kapcsolatban, ahol az EU társfinanszírozásáról van szó, a regionális nemzeti rendeletekkel való alkalmazkodásról, akkor itt ezt meg lehetett volna eleve oldani, ezt a ö, feltételességet. Két kérdésem van. Az egyik az indikátorokkal kapcsolatos. A szakértőktől azt tanultuk meg, hogy ezeket is hierarchizálni kell. Az a gond ugyanis, hogy az indikátorok között vannak úgynevezett közös indikátorok, amelyek intézkedésekhez kapcsolódnak, és nem eredményekhez. Lenne is ellenérvem, hogy ez miért van így, de ha már így van, akkor Trilich úr javaslatára kérdeznék rá. Ha, ha lennének a célokhoz kötött eredmények kapcsolatos indikátorok is, akkor hogyan kellene lehetne eljárni? Miért nem lehetne ott csak ezen a szinten európai indikátorokat szabni meg, és minden más szintjén a hierarchiának pedig csak irány, iránymutatást adni arra, hogy körülbelül milyen indikátorokat érdemes használni, de kap, meghatna, kaphatnák az önkormányzatok ennek a felelősséget, vagy a kormányok. Tehát nem értem, hogy mi miért van nemzeti és európai szinten az indikátorok között. Javasolnám nagyon egy kézikönyv kiadását, amelyben ajánlásokat tesznek csupán a helyi indikátorokra. Második kérdésem, az európai jogalkotásban a stratégiai környezeti hatástanulmányok kötelezősége, ez csomó lehetőséget Mm, rejt magában. Hogyan lehetne ezek jobb kihasználásával javítani a hatékonyságot, a performance-t? Tarrer úr kíván szólni. Köszönöm, elnök úr. A liberálisok nevében is köszönöm az előadóknak az előadásokat. Ugyanakkor elgondolkodtam itt, hogy annak a tükrében, hogy itt mi az Európai Parlamentnek a feladata, és mit tűztünk ki magunk elé feladatként az általános pénzügyi válság, illetve a irányítás új szabályi tükrében. Lohaj úr megkérdezte, hogy a, az ERFA tekintetében, ahol ugye jóval magasabb a hiba ö, százalék, mint a, az ELA esetében, ö, és mint Költségvetés Ellenőrzési Bizottsági tag ezt én is látom és elismerem. Komoly, háromszoros itt a hibaarány az ERFA programoknál, és én sem tudom, hogy ez miért van így. Erre azt mondták a biztosok, amikor felvetettük, hogy majd megváltoztatjuk a szabályokat. De ö, mi ugye szeretnénk az egyszerűsítést, mi liberálisok különösen, hogy meg kéne könnyíteni a vállalkozók életét. De hogy lehet a hiba százalékot és a hatékony pénzfelhasználást és az egyszerűsítést egymással kibékíteni? Ön szerint hol, milyen javaslatokkal lehetne garantálni ezeket az egymásnak ellentmondó célokat? az európai szint nem kötelezheti semmire a számvevőszékeket, a nemzeti számvevőszékeket, a, a tagállami költségvetési szigorra is a korlátozott hatásunk van, és ha ez így van, akkor a bizottsági javaslat, sőt a parlamenti bizottsági közös javaslat Kévasszony kérdésének tükrében is, ön szerint mivel lenne kiegészíthető annak érdekében, hogy, hogy hogy ez működjön. Ugye azt sem lehet elvárni az Európai Számvevőszéktől, hogy ne ellenőrizzen bizonyos dolgokat, és az egyes tagállami számvevőszékeket sem lehet arra kérni, hogy ne ellenőriznek bizonyos dolgokat. És ha mindez adott, akkor önnek mi a javaslata, vagy van egyáltalán javaslata arra vonatkozóan, hogy hogy lehet mégis az egyszerűsítést megvalósítani? Köszönjük, Jens Gájer kapszót. szót. a bizottsági elnökünk támogatására mondom el, hogy valóban az ERFA hiba százaléka még mindig valóban nagyon magas, és a, az európai költségvetés ahilles sarka ez a terület, és a 7,7 százalékos európai számvevőszék által megalapított 7,7% végül is 3%-kal többet és kevesebbet is jelenthet, mondta a számvevőszék, de bármennyi is legyen ez, ez a 4,7 vagy 10,7 közötti 7,7, akármennyi is legyen ez, magas. És a legnagyobb veszély a kohéziós politikának, vagy ra jelenleg az, hogy egyes tagállami kormányok fogják ezt a hibarányt, és azt mondják, hogy ha nem tudjátok elköldeni a pénzt rendesen, akkor erre költsünk kevesebbet. A számvevő székek, amennyire csak lehetséges, próbálnak uh, itt uh, szigorúan eljárni, de ez egy kicsit olyan az ő, a tagállami szembenségek közötti különbség, mint a katolikusok és evangélikusok közötti különbség, hogy mind a ketten a megváltást hirdetik, csak éppen teljesen más teológiai alapokon és ezért kérdezem a szakértőktől, hogy megvizsgálták-e már, hogy miért annak ellenére, hogy nagyon sok szinten és különbözőképpen vizsgálatok, ellenőrzések zajlanak átfedésben, bonyolultan, mégis ilyen magas a hiba százalék. Zsuló úr a saját régióra vonatkozóan nagyon kritikusan mondta el, hogy hat különböző hatóság is ellenőrizte őket. E, annyit egyébként kijavítanék abból, amit mondott, hogy a parlament maga nem végez ellenőrzés, de mindegy, ettől függetlenül igaz az, hogy mondjuk ezt a dél-italiai, dél régiót mondjuk ötszörösen vizsgálták, tehát ha ennyi a vizsgálat ellenőrzés, akkor miért ilyen magas mégis a hibarány? és a szakértőktől kérdezem, hogy megvizsgálták-e már, hogy emögött, vagy ebből, emiatt milyen, mely igazgatási problémák vannak, hol lehetne megfogni ezt az egész problematikát. Egy biztos, hogy azt a konzekvenciát nem vonhatjuk le, hogy Európa többé nem ellenőriz, mert a tagállamok bőven ellenőriznek. Még Szele azt, hogy, hogy úr kap két másodpercben szót. Nagyon köszönöm ezt a nagy lelkűséget. Végső soron itt a pénzelköltéséről van szó. Én is a pénzzel kapcsolatban kérdezném a, a szakértőinket, John Bucklertől, mint költségvetési szakember a szakembertől. Az ötödik oldalon kimutatja, hogy ha egy problémát ö, megállapítanak, ugyanakkor nincsen javaslatuk a megoldásra, akkor az egész allokációs struktúra, a konvergencia régiókban a phasing in, phasing out ö, tekintetében a kettes függelék mindent ö, pontosan tartalmaz, és könnyen kiszámolható, hogy melyik ország mennyivel tartozna. Csak az a baj, hogy politikai kiigazgatásokat, kiigazításokat végeznek mindig utólag a képen az MMF miatt. Most megvan az MFF javaslata bizottságtól. A DG Regio a 162 milliót már le is írta. Ön szakember, ezért azt kérdezem öntől, hogy ön szerint ha a, bizot, a bizottságnak ö, ki kellene tartania a meglévő mechanizmusok mellett, és ezeket a tranzíciós, a jobban fejlett, a kevésbé fejlett régiókban egyaránt alkalmaznia kéne, vagy pedig nyissunk egy teljesen új oldalt, ugye Bianco csekkünk van most, 162 millió a legkevésbé fejlett régióknak hangzik itt el, vagy van itt leírva, vagy 53,1 milliárd megy ö, a fejlett régiókhoz. A kapról is szó volt. Ez egy másik kérdés. Mármint nem a, a, a kapról, hanem a cappingről, vagyis a, a plafonokról a 4% helyett 2,5%-os kepet alkalmaznának, de mindenképpen lenne plafon, ez eddig a 3,7 és 3,2 között mozgott, most ezt alacsonyabbra vennék, de ha ennek a következményeit megvizsgálják a bizottságnál, akkor azt mondják, hogy nincs lehetőség ezen mechanizmusok megváltoztatására és akkor a tagállamok ö, majd erre felkapják a fejüket, és ebből baj lesz még. Nem akarok semmit sem a számvevőszéki kompetenciájával szemben mondani, de aki ült már végrehajtói felelősséget jelentő székben, az tudja, hogy a szenvedőszékek azáltal próbáljuk lé, próbálják létüket igazolni, hogy addig kutaszkodnak, míg hibát nem találnak. De közben fogalmuk sincs, hogy milyen gyakorlati tevékenység búvik meg a számok mögött. És ez is egy probléma a kiírásoknál és az ellenőrzésnél egyaránt, ha a céloktól elszakítva vizsgálják tisztán bürokratikus, formális alapon a hibákat, akkor nem véletlen, hogy magas arány jön ki. Ernst asszony? Köszönöm. Két kérdésem lenne. A kampániai kolléga egy érdekes mondatot fogalmazott meg. Az alapító atyák szellemét kéne megidézni, és ennek a szellemében cselekedni. Na most a, a teljesítmény tartalék fogalmát még nem definiáltuk jól, 2009 óta létezik, de még mindig nem tudjuk, hogy mi ez. Jó lenne már besorolni valahova a teljesítmény tartalék fogalmát, amit itt többen említettek. Mi ez a teljesítmény, és ez hogyan függ össze a megvalósíthatósággal? Az örökzöld téma, a második kérdésem témája, az egyszerűsítés. Ugye 7,7% állítólag a formálisan megalapított hiba százalék, de örök szerint mik a hibák fő okai, mik a reál hibák, mi miatt állapítanak meg egy ilyen formális és egyre növekvő hiba százalékot. Tehát mi bújik meg a hiba százalék mögött? És miért van szükség most ezek után az akkreditációra? Milyen tény, ok indokolja azt, ez a bizottságtól kérdezem, indokolja azt, hogy most még az akkreditációt is bevezessük kötelező érvényjel? Miért van erre feltétlenül szükség? Mert én nem látom be a saját logikámmal, hogy ez szükséges. És azt javaslom, hogy hát, nyilván lehet kimerítő választ adni a szakértők részéről. Most, ha valamit nem kapnak választ, akkor párbeszédben meg lehet majd beszélni. Most csak két percet tudom megadni viszont a válaszra a szakértőknek. Kérem, hogy ne beszéljenek hosszabban, mint két perc. Mint mondottam, úton lesz alkalom még négy szem közt megbeszélni a még mit váló dolgokat. Pákler úr kapja meg először. Köszönöm. Egy pár dologra térnék csak ki röviden. Sőter asszony kérdésére először a stratégiai környezetvédelmi, környezeti értékelések kérdéséről nem beszéltünk előadásomban, de jelentésemben szó van róla, jelentésemben szó van róla. Szerintem ez jelentős lehetőség a bizottság javaslatában, hogy a feltételrendszer, a feltételrendszerre vonatkozó javaslatban, hogy előrelépésre vigyék ezt. Ezzel lehet javítani a teljesítményt, hogyha a teljesítési kritériumok a környezetvédelmi feltételrendszerben valóban megvalósulnak gyakorlatban, és ezek szante értékelések és a tárgyalások hatékonyan kiaknázásra kerülnek, akkor előre lehet lépni ezen a területen. Az irányelvek intézményi stratégiákban és egyéb kérdésekben is. A második kérdés, amire kitérnék. Godmánz úr részéről vonzott el. Ő azt kérdezte, hogy a költségvetési számítások hogyan alakulnak. Nekem úgy tűnik, hogy jelentős időt töltöttünk azzal, igyekeztünk megérteni, hogyan, lehet az allokáció, hogyan történnek az allokációk, és a tagállamok kapnak bizonyos besléseket, ugyanakkor vannak nagyon sok, nagyon sok ismeretlen tényező van. Egy elvi kérdés azonban az, annak a módja, hogy a múltbeli allokációk meghatározzák a jövőbeli finanszírozásokat. Ez lenne a, javaslat, a bizottsági javaslatban, ahelyett, hogy a tagállam jelenlegi igényei vannak meghatározóak. Ez fontos elvi kérdés. Ugye, szerintünk vannak olyan területek, ahol a gondok vannak, nem világos, hogy pontosan milyen allokációk történnek az átmeneti, illetve a fejlettebb régiókra vonatkozóan. Vannak ugyan indikátorok arra, hogy a módszertanok, hogy pontosabban milyen elvek alapján állnak azok a módszertanok, amelyek révén a volt jogosultságok számítanak, illetve az átmeneti időszakban kapott támogatás lebontása kategóriákban a GDP-re vonatkozóan megtörténik, ám ebből nem lehet konkrétan kiszámítani, hogy egyes tagállamok vagy régiók pontosan mennyit kapnak. Ezért javasoljuk azt, hogy tegyék világosabbá a kritériumokat az átmeneti ö, státuszú régióknak. Utaltak többet a capping plafon meghúzására. Eredetileg az volt a célja ennek a rendszernek, azért, hogy egyfajta abszorpciós plafontként szerepeljenek, meg volt ennek a megfelelő oka. Hiszen a korábbi tapasztalat bizonyította, hogy megvan a korlát annak, hogy egy tagállam mennyi pénzt ö, tud kezelni, beáramlását tudja és kb. 4 a GDP 4-5 százaléka volt általában az a, az arány, amely, amely a cappingben is érvényesült, és a gyakorlat is bizonyította ezt. Azonban ez a magyarázat, ez a háttérok nem áll fenn az abszorció tekintetében, hiszen sokkal alacsonyabb összegről van szó, Úgyhogy a módszertan része kell legyen az is, hogy, hogy eldönthető legyen a tagállamok mennyit kapnak az általános allokációból. Itt az ellenmondás, amely aggaszt bennünket, az annak módja, ahogy a kettinget alkalmazzák a GDP arányában. Ez azt jelentheti, hogy jelent a kevésbé gazdag országok csökkentő arányú finanszírozást kaphatnak, még a gazdagodó országok a nagyobb különbségekkel bíró országok növekvő mértékűt kaphatnak végül. Köszönöm, mondja az elnök, Zölik úr. Köszönöm szépen, rövid leszek. Két megjegyzésem lenne. Az egyik kérdés arra vonatkozott, hogy a válsággal kapcsolatban, a válság miatt hogyan kell, hogy változzon a támogatás. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi javaslat is jelentős kockázatot, veszélyt tartalmaz. Azok a régiók, ahol a legnagyobbak a hiányosságok, a kormányzás, képességek, felkészültség tekintetében, ők azok, akik kevésbé élveznek magántámogatást, magánbefektetést, és ők, az ő számukra lesz a legnehezebb a végrehajtás a következő években majd látni fogjuk. Ugye az elmúlt években is nagyon kevés pénzt használtak fel ezek a régiók, és majd meglátjuk, hogy a jövőben hogyan tudnak teljesíteni. Nagyon fontos tisztáznunk, hogy a regionális politika célja ténylegesen mi. Az indikátorokkal kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy a vitából számomra egy kicsit hiányzik. Ha az kimenő indikátorokról, célokról, eredményekről beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy emögött milyen politikai modell áll. A konkrét projektekre, szakpolitikákra történő kifizetések hogyan, milyen módon vezetnek az outcome, a kimeneti indikátorokhoz. Ha ezt a folyamatot nem látjuk, akkor maguk ezek a kimenő indikátorok nem mondanak semmit. Nagyon nehéz összekapcsolni a kifizetéseket a tényleges indikátorokkal, eredményekkel. Köszönöm szépen. Tréning úr a szó. Köszönöm. Különböző indikátor szintek, igen. Úgy gondoljuk, a tematikus célok esetében olyan indikátorokra van szükség, amelyek bizonyítják és mutatják az elért eredményeket európai szinten és tagállami szinten is. Azt is meg kell nézni, hogy ezeket a célokat a tagállamok hogyan érik el. De ahhoz, hogy a monitorozást és az értékelési folyamatot pontosítani lehessen, a keret aspektusok tekintetében olyan indikátorokra is szükség van, amelyek talán a nemzetiről átteendőek a régiók szintjére a mérés tekintetében az egyetlen jogilag elfogadott eszköz létezik, kormány, vagy környezeti integritást kell biztosítani. A bizottság foglalkozik ezzel a biodiverzitás kérdéssel, az biodiverzitási hatások értékelésével. Az ex ante értékelésnek a része ez az Európai Bizottság javaslatában. Az ex ante megfelelőségnek biztosítania kell tényleg a kapcsolatot, de véleményünk szerint ez túl késő. A tervezés most kezdődik. A tapasztalatunk a kevesebb tapasztalata rendelkező országok alapján az, hogy az utolsó, legutolsó tervezési időszak tekintetében nem voltak jók az eredmények, a tapasztalatok. Az Az irányelvet már most végre kell hajtani e tekintetben. Szeretnék beszélni a partnerek bevonásáról is a tervezési időszakba, végrehajtásba és a nyomonkövetésbe. Véleményünk szerint ez csak javíthatja a hatékonyságot. Hogyha minden érdeket felett bevonunk a teljes folyamatba, az csak pozitív lehet. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a tervezett viselkedési kódex egyértelműen mutassa ki, milyen előnyökkel jár, hogyha a szereplőket bevonjuk. Minimum standardeket, jó gyakorlatokat is említenie kell ennek a viselkedési kódexnek. A tagállamok ezeket át tudják majd venni nemzeti színre. Elnök, köszönöm szépen. Lejárt az időnk. Sajnos már csak egy szakértőre van időnk. Kérem, egyeztessenek, döntsék el, ki fog hozzászólni. Vajde úr. Vielleicht nochmal den Hinweis, also zumindest für die regionale Ebene wäre eine Möglichkeit, vielleicht auch mit Köszönöm szépen a lehetőséget. A regionális szinten nagyon fontos, hogy olyan lehetőségeken dolgozunk, amelyek megvalósíthatók. A hiba arányjal kapcsolatban pedig azért föltenném azt a kérdést, hogy hiszünk-e abban, hogy egy még újabb hatóság majd lecsökkenteti a hiba arányt, illetve hogy mennyi lenne ennek a felállításának a költsége, azért ez nem mindegy. És az új célorientáltság kapcsán ha azt mondjuk, hogy a cél számít, akkor ezt kéne vizsgálni, és nem kéne minden eljárást, minden szintet vizsgálni. Jó lenne tényleg eredményorientáltan az ellenőrzéseket is végrehajtani. Egyébként sokkal hatékonyabb lenne, ha közösen hajtanák végre a különböző hatóságok a, az ellenőrzéseket, és sok nyitott kérdés egyébként megoldódna, mert egymással is kommunikálnának, és a nemzeti adatokat a európai szint is ismerni és fordítva, és segítenék egymást az ellenőrző hatóságok. Köszönöm szépen minden szakembernek, szakértőnek, hogy rendelkezésünkre álltak. Köszönjük, hogy meglátogattak minket. Ma nagyon sok mindent tanultunk a végrehajtásról, vagy legalábbis a támogatási programok tervezett végrehajtásáról hogy hol vannak joghézagok, jogi problémák. Most egy rendelettel fogunk foglalkozni. Debá urat üdvözlöm a régiók bizottságától. A parlament részéről Joachim, Joachim Zeller a téma előadója és felolvasnám ezt a gyönyörű címet, még ha fél percig is tart. Az Európai Területi Együttműködési Csoportosulásról szóló 2006. július 5-i 1082 per 2006 per EKI Európai Parlamenti és Tanácsi Rendeletnek, amely az EGTC rendelet, a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő, módosításáról szóló Európai Parlamenti és Tanácsi rendeletre irányuló javaslat. Ez lenne tehát az egyszerűsítésről szóló szöveg. Reméljük, hogy a szóbeli tájékoztató, amit Elvere úr elmond nekünk, majd megfoghatóbb lesz, hogy mit is jelentsen ez az egész. Merci, monsieur le président. Je vous prie... Köszönöm, elnök úr. Elnézést kérek a parlamenti képviselőktől. Ezt a költeményt nem én szültem, és nem én adtam címet neki. Annyit szeretnék csak mondani, hogy február 15-én a Régiók Bizottsága megvizsgálta ezt a dokumentumot. A Régiók Bizottsága kifejezte, hogy támogatja az Európai Bizottság módosítási javaslatát. Ezért igazából csak javítani kívánjuk az Európai területi együttműködési csoportosítást. Ez nem egy új eszköz, évek óta létezik, és szeretném felhívni az Európai Parlament jelenlévő képviselőinek a figyelmét arra, hogy 23 ilyen város állítottak föl, 550 hatóságot állítottak föl, 15 különböző tagállamban. 22 millió európai állampolgár tartozik ezekre a területekre. Jelenleg most alakul még 20 ilyen egység, és ez nem kísérlet, hanem ez az Európai Unió területén már a valóság. Arra is szeretnék emlékeztetni, hogy a rendelet felülvizsgálata igazából nem kapcsolódik a strukturális alapvizsgálatához. És aggájaink vannak. Egyébként európai finanszírozás nélkül működnek ezek a geovárosok. Nem kapnak támogatást a strukturális alapokból. Az Európai Régiók Bizottsága számára fontos, hogy a európai költségvetés számára nem jelent semmilyen különösebb kihívást ez a téma, ezért jó lenne minél előbb elfogadni a módosítási javaslatot. A teljes kohéziós politikai jogalkotási csomag része, amelyek, amelyel ugye jelenleg az Európai Parlament szakbizottsága, régi szakbizottsága foglalkozik. Sajnos a bizottság nem pont így gondolkozik, és nem akarja kivenni a jogalkotási csomagból ezt a témát. Attól félek, attól tartok, hogy ez a dosszié rendkívül hasznos, hasznos a végrehajtásra, de attól tartok, hogy több fázis kell még végigélnie ennek a javaslatnak is, és a görög vagy akár ciprius, ciprusi időhúzásra fog majd sor kerülni. A miniszterek tanácsa tekintetében pedig azt remélem, hogy az európai képviselők talán tudják egy kicsit gyorsítani a folyamatot egy felülvizsgált és javított rendelet hatályba lépése újabb ösztönzőt adna ennek a témának, a együttműködési csoportoknak, a városi csoportosulásoknak, és mindez hasznos lenne az egész Európai Unióban. Azok a módosító indítványok, amelyeket az Európai Régiók Bizottsága állított össze, egyáltalán nem zavarják az Európai Bizottság javaslatát. A cél az, hogy javítsuk a végrehajtási szintet, hogy pontosítsuk a rendelet intézkedéseit, hogy el lehessen kerülni az eltérő értelmezéseket az egyes tagállamokban valamint, hogy megerősítsük a régi bizottságának a szerepét a nyomonkövetésben. A módosító indítványok részletes bemutatása helyett inkább csak annyit mondanék, hogy az Európai Régiók Bizottságának a javaslata az, hogy nagyon fontos, hogy a tagállamok támogassák ezeknek a városoknak a felállítását, a csoportosulások kialakítását. A kérjük többek közt, hogy a rendelt javaslatból a, azt, hogy kötelezően fel kelljen sorolni a rendeleteket, amelyek ide illenek. Hát ez egy administratív teher, úgyhogy ezt mindenképpen törlésre javasoljuk. Továbbá a potenciális partnerséget ki akarjuk bővíteni azokra a vállalkozásokra is, amelyek általános érdekű szolgáltatásokat nyújtanak. Hiszen valójában, hogyha a közlekedési problémát meg akarunk oldani két határon átnyúló régióban, akkor itt van erre lehetőség. Továbbá a meglévő csoportosulások számára kedvezőbb intézkedéseket kívánunk bevenni a rendeletbe, Egyébként a hivatalos labban kell, hogy megjelenje majd ez mellékletként, a rendelet javaslat mellékleteként. A régiók bizottsága így valójában a csoportosulások platformájának a nyomon követőjévé válhat. Elnök úr, ennyit szerettem volna mondani, erre kívántam felhívni az önök szakbizottsági képviselőjének a figyelmét. Konvergenciában vagyunk az Európai Parlamentben, a, igazából a javaslataink technikai jellegűek, és javítanak egy olyan rendszert, ami már most is működik, és aminek nincsen költségvetési terhe a következő tervezési időszakra vonatkozóan. A felülvizsgált és gyorsan elfogadott rendelet alapján talán meg tudjuk fertőzni ezzel a csoportosulással a ennek a vírusával a tagállamokat, olyan tagállamokat is, amelyek nagyon konzervatívak, és amelyek nem igazán aktívak a helyi közösségek támogatásában, Európai Uniós administratív problémák miatt, és így talán valóban támogatni tudjuk a fejlődést. Támogatjuk azt, hogy más ágazati politikákra is terjesszük ki ezt a megoldást az Európai Unióban, és ne csak szoros értelme a kohéziós programokra vonatkozzon ez. Elnök úr, szeretnék előre köszönetet mondani, és egyébként tudtam, hogy az Európai Parlament szakbizottsága is hasonlóan gondolkodik, mint a régiók bizottsága. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor én most jelentéstevőnknek, Celler úrnak adom meg a szót, és aztán a koordinátorokat kérem, amennyiben jelen vannak persze, akkor szóljanak hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Delabar úrnak és a régió bizottságának, hogy még egyszer erőteljesen felléptek az európai területi együttműködésért, és azért a jogszabály, azért a jogi eszközért, amely, amely amelyre vonatkozóan ez a vírusként hathat a, az EGTC. Nagyon sok régió várakozik, és vár indoklást az Európai Együttműködési Szervezettől, Szövetségtől. Nagyon fontos eszköz ez, az Európán belüli kohézió érdekében alkalmazható eszköz, hiszen továbbra is érvényes az, hogy a azok a tagállamok, amelyek határterületeken állnak, meg társadalmi, szociális szempontból nem olyan fejlettek, mint a központok, bízvás számíthassanak erre. Európa csak akkor tud összenőni, hogyha határokon átnyúló módon érvényesülnek ezek az eszközök és a kohézió. Nagyon sok határmenti régió belátta ezt, és ö, jogi eszközöket is szeretne ennek érdekében alkalmazni. A bizottság ezt be is látta annyiban, hogy az eddigi rendeletet, rendelettervezetet kiterjesztette erre az eszközre. Nem csak az Európai Unión belül lehet ezt alkalmazni, hanem megnyit a lehetősége arra is, hogy a határmenti régiók, a külső határ mentén fekvő régiók a EU, az Európai Unióval szomszédos államok régióival tudjanak együttműködni szomszédságpolitikának egyfajta regionális, interregionális lábat is adni. Az EGTC, tehát az EGTC révén lehet összekapcsolni ezeket a támogatási politikákat. Egy, egy egységes keretet szolgáltathat tehát az EGTC ezeknek az erőfeszítéseknek. A nehézségekre is felhívta Delabár úr szerencsére a figyelmet. A régiók, és még a régiók bizottságában is fenntartásokat fogalmaznak meg, illetve nem elég ismert ez a jogi eszköz a régiók előtt egyes tagállamokban. és a, a, a regionális főigazgatóságon kívül a bizottságban is, is terjeszteni kellene az ismertségét ennek a jogi eszköznek. És ez segíteni a, a régiók határán átnyúló együttműködésének munkáját. Ez nagyon hasznos eszköz e tekintetben tehát. A többi öt rendelettervezettel kapcsolatban ez, ez egy ki, nem új a fogalmazás inkább a kiterjesztés és a korábbi szabályozásoknak. Itt sem feltétlenül a pénz áll elsősorban a, a homloktérben, a strukturális és kohéziós alapok finanszírozása növelése a fő cél, hanem inkább az együttműködés javítása, és ez a, sajnos a a tanácselnökség eddig nem élt az adódó lehetőséggel, ezért közösen kell úgymond győzködnünk sok barátunkat, és egyfajta kampányt folytatnunk ennek érdekében, és köszönöm a, a javításról szóló javaslatokat az LGTC e szabályozása kapcsolatban. Ezeket megszívelem ezek észszerűnek tűnnek, és aztán kezdődik az igazi munka, nem csak itt a szakbizottságban, hanem azt hiszem meg kell győznünk összes kollégánkat ezen eszköz észszerűségéről és fontosságáról, és a többi rendelettervezetben foglaltak tekintetében is, és az unió többi stratégiája tekintetében is szükség van erre a munkára, a tagállamokkal szemben is lesz teendő, és ebben számítunk az önök támogatására, illetve mi is biztosítjuk önöknek a mi szakbizottságunk támogatását. Köszönöm szépen. Ezzel a, ezt a témát már egy ideje tárgyaljuk, tárgyaltuk korábban is. Ezért most csak Delabar úr munkáját szeretném nagyra értékelni és megköszönni az Európai Parlament szempontjából. Nem látom, hogy a Dán elnökség miben maradt, marasztaható el, hiszen a cél az, hogy a területi együttműködőjükben a partneri viszony erősödjék a szabályozás révén is. Szerintem a probléma inkább abban áll, hogy nem eléggé tájékozó, tájék, elég tájékoztást kapnak a tagállamok. Nem minden tagállam ezt eh, egy, egyelő súlya részt a, ter, a területi együttműködésben. Gyakran előfordul, hogy a, a, a dokumentumok eh, nagy számától úgymond szinte elijednek a, a jogalkalmazók. Ugyanakkor a területi működéstől nem szabadna visszariadni, csak ezért, és helyén való volna az is, hogy a a közintézményekre is kiterjeszthető volna ezek hatája. A parlamentben nem lesz szerintem megszerez, nehéz, nehéz megszerezni a, a támogatást, de hát Delabar úgy mondotta, szükség lesz erre. Köszönöm az utolsó hozzászóló, François François Alphonse. Oui, madame la présidente, merci. Elnök asszony, köszönöm szépen. Azért, hogy um, csatlakozzak ahhoz, ami elhangzott eddig. Az EGTC tényleg egy nagyon jó kezdeményezése az Európai Uniónak, hiszen itt uh, területi együttműködésről van szó, és a területi együttműködés valóban az európai projekt uh, ösztönző eszközévé tud válni. Úgy gondolom, hogy gazdasági fejlődési versenykívások állnak elünk, az elmúlt évtizedekre is ez jellemző volt. A fizikailag nagyon közeli lakosok évtizedeken keresztül el voltak választva egymástól, és nagyon eltérő a fejlettség bizonyos határterületeken. A jogalkotási csomag esetében a területi együttműködés tekintetében itt ugye egy rendelet módosításról van szó. A javaslat gyakorlati jellegű, pozitív, nem okozhat problémát. Ha az elnök asszony határozottan rákérdezne a jelenlegi Dán elnökségnél erre, akkor valószínűleg lehetne gyorsítani itt az eljárást. Elnök, köszönöm szépen. Michel Delbert kérem, hogy foglalja össze a hozzászólásokat. Elnézést, nem láttam, hogy ön is jelentkezett. Doamna președintă, foarte scurt, îl felicit uh, pe colegul Seller, dar mulțumesc și domnului. Köszönöm szépen Seller úrnak a munkát, és Delabár úrnak is ezt a kiváló alapanyagot, amelyel ellátott minket. Rövid leszek. Nyilvánvalónak tartom, hogy egy ilyen szövetségnek hozzáadott érték generáló hatása van. Nagyon sok szervezet hasznot húzhatna ebből az új eszközből. Ha ezt a rendeletet elfogadják, így elfogadjuk, akkor könnyebb lesz a helyzetük. Ne felejtsük el, hogy 79 különböző szervezet és engedélyező hatóság működik a rendelet hatája alatt 27 tagállamban egy egyablakos ügyintézés kiváló ötlet, vannak persze veszélyei is. A munkahanyag végefele ezeket a problémákat is felsorolja a szerző, ezeket kell megoldani. Ehhez kell mindannyiunknak összefogni, hogy ezek a problémák megoldhatóak legyenek. A tagállamokat felszólítja a szerző, hogy a harmonizációs intézkedéseket hajtsák végre, hogy hatékonyabb, koherensebb legyen a végrehajtás. Nem szabad most már minden tagállamban másképpen önkényesen, vagy egymással ellentétesen értelmezni ugyanazt a rendeletet. Mindenkinek meg kell értenie, hogy egy ilyen szövet nem regionális politikát csinál, mert egyes minisztériumok ettől félnek, nem is egyfajta mm, monstrum, amely helyettesíteni kívánja a minisztériumi eljárásokat, kapacitásokat, hanem <clears throat> arról van itt szó, hogy ezáltal helyi szintre tevődne a döntéshozás, és ez egyfajta munkaeszköz. Köszönöm. Köszönöm, Mari Terez. Köszönöm, elnök azt, hogy nem akarom elismételni azt, amit a kollégák elmondtak, de azért szerettem volna én is Joachim Zellernek gratulálni, mert nagyon pontosan fogalmazott, és egy sor témával teljesen egyetértek, főleg az egyablakos témával, amit javasolt. Viszont két olyan témához szeretnék hozzászólni, ahol még van lehetőség a javításra. A kormányzás az egyik különböző kompetenciás szinteken, a tagállamokban. Néha olyan furcsa helyzet alakul ki, más a statútum a személyzeteknek, és van, ezzel a témával mindenképpen foglalkoznunk kell. A másik téma, amit említeni kívánok, a kormányzás. A helyi szereplők a területi tapasztalatok alapján nem zárható ki az EGT cégből, és a Deváró biztos nem fog nekem ellent mondani. A helyszínen súlyos problémák merülnek fel, és egy olyan struktúrának a jövője, amit az EGT kkel kialakítottak, úgy gondolom, hogy meg kell tartani, és meg kell tartani a kormányzási módot is. Köszönöm, Michel. Öné a szó. Köszönöm, elnök asszony nem, fog, nem leszek hosszas, hiszen az összes szakbizottsági képviselő hozzászólása egy irányba mutott. Az EGTC hasznossága, gyorsan kell előrelépni a rendelet reformja tekintetében, és talán valóban jogos lenne és hasznos lenne, hogyha a tanácselnökségére rákérdeznénk arra, hogy a kohéziós politikai csomag, jogalkotási csomagtól nem lehetne leválasztani ezt a témát, hiszen ez ösztönözné a EGTC jövőjét, munkahelyét, és akár kétszeresére is nőhetne a számuk. Március 29-én elnök asszony intézményközi konferenciára kerül sor az EGTC témájában, és fontos, hogy a régiók bizottsága és az Európai Parlament véleménye azonos, hogy közösen támogatjuk, hogy igazából ez nem egy kezdeményezés, hiszen sok területen ez már a valóság, és az LGTC e kétségtelenül a legjobb eszköz arra, hogy a többszintű kormányzást megvalósítsuk. Ha ez nem áll meg egy szinten, a teljes területi közösségi szintet magába tudja foglalni. Köszönöm, elnök asszony. Elnök, köszönöm. Akkor ezt a témát le tudjuk zárni. Következő napi rendje tudunk áttérni. Rika menne jelentés, Európai Területi Együttműködés. A régiók bizottságának az állásfoglalása még nem áll rendelkezésre, hiszen májusban fognak ők erről szavazni, úgyhogy most csak meghallgatnánk a beszámolót arról, hogy milyen témákról akarnak ma beszélni velünk. On todella harmillista, että alueiden komitean edus... Köszönöm, elnök asszony. Sajnálatos, hogy a régiók bizottságának a képviselője most nincs itt most kellene velük egyeztetni, de hát ma délelőtt jelezték, hogy nem lesz itt a régi bizottság senki ebben a témában. Remélem, hogy ettől függetlenül vagy ennek ellenére együtt tudunk majd velük dolgozni. Tegnap kapták meg a munkadokumentum frissített változatát e-mailben. Ebben új témák is szerepelnek a legutolsó alkalomhoz képest. Mindenki megkapta ezt a dokumentumot, úgyhogy most nem fogok belemenni a részletekbe, nincs is túl sok időnk. Néhány témára szeretnék koncentrálni, és csak néhány téma esetén fogok részletekről beszélni. Költségvetési aspektus az első ilyen kérdés. Már múltkor is beszéltünk erről. Ez a kérdés az általános rendelet 84-es cikkéhez kapcsolódik. Az általános rendelet jelentéstevőjével kell itt egyeztetni. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament és a mi szakbizottságunk az Európai Bizottság által meghatározott százalékos értéket módosítania kell. Ez a Central Schmidt jelentésben is szerepel. Ezt pozitívan értékelem, hiszen szoros lesz a, a költségvetés, hogyha 7%-ból indulunk ki a tárgyalásoknál, akkor jobb az esélyünk arra, hogy az Európai Bizottság által javasolt alacsonyabb százalékos arányhoz képest jobb eredményt el tudjunk érni. A rugalmasság az A és B pontok között itt 50%-os a rugalmazási, rugalmasági mechanizmus. Az Európai Bizottság viszont az új időszakra ezt nem javasolja, ezt negatívan értékelem, és szerintem meg kellene indokolni, hogy ez mégiscsak szükséges. Az Európai Bizottság szerint nem volt kihasználva ez a lehetőség, viszont mi tudjuk, hogy a tagállamok fele használta, úgyhogy fenn kéne tartani a következő időszakra vonatkozóan is Hogyha megnézzük, hogy növekszik az egyes esetekben az összeg, akkor nem felkezhetünk meg arról, hogy a tárgyalások már folynak, nem tudjuk, hogy mi lesz a végső költségvetési összeg. Ezért azt javaslom, hogy az 50%-os rugalmasság a következő, a tárgyás alatt lévő időszakban is legyen érvényes. Az árnyék előadókkal egyeztettem egy témáról, ez a társfinanszírozási arány. Az Európai Bizottság 75%-os arányt javasol minden tagállam esetében. Ezt támogatom. Persze magáról a szintről beszélhetünk majd részletesebben is. Egyébként ez a 10 es cikkben, vagy a 110-es cikkben vissza tér az általános rendeletben, úgyhogy az általános rendelet előadójával kell majd egyeztetni erről, sajnos most nincs itt. Egy kérdésem is van a bizottsághoz ezzel kapcsolatban. Az általános rendelet 111-es cikkében szerepel a társfinanszírozási összeg, viszont az ETC nem szerepel specifikusan az kérdésem, hogy ez most valójában benne van, vagy nincs benne. A témakoncentrációról szólnék még, a meghallgatáson is volt erről szó, hogyha négy témára koncentrálunk az ETC esetében. Ez jelentős kihívás, mert a határon átnyúló projektek nagyon eltérőek, nagyon másképp működnek, mint más programok. Ezért azt javasolnám, hogy az európai területi együttműködésben legyenek kötelező témák, és legyen egy opciós téma is, amit a tagállamok határozhatnak meg. A bizottsághoz fordulok, szeretném megkérdezni, hogy vannak-e már, van-e olyan konkrét probléma, ami miatt ez nem lehetséges. A negyedik témával kapcsolatban és a makro régiók témájával kapcsolatban ez kérdéses. Ha a negyedik témát a tagállamok választhatják ki, a makro régiók esetében muszáj lesz szigorúan ragaszkodni a négy témához, mert valószínűleg a makrorégiók és makroprojektek esetében ez majd problémás lesz. Sitten uh... az egyszerűsítés esetében az ETC rendeletben, az Európai Területi Együttműködési Rendeletben az ellenőrző és audit hatóságot össze lehet vonni, de ez nem kötelező ez valóban egyszerűsítést fog jelenteni az ETC programoknál. Az általányfinanszírozás tekintetében támogatom azt, hogy az ETC-ben legyen általány megoldás. Az, hogy a 15% megfelelő szint-e, ezt meg kell beszélni, véleményem szerint magasabb szint lenne reális. Kisebb projekteknél sokszor akár a pénznek a fele administratív költségekre megy el. Úgyhogy meg lehet indokolni ennek a, az általány színnek a növelését. Ami az egyes alapok közti együttműködés és a társfinanszírozást illeti. Tegnap beszéltünk az általános rendeletről. A bizottságtól kérdezném, hogy az általános rendelet 88-as cikkében miért nem szerepel az ETC, az egyes alapok közti együttműködésből miért van kizárva az ETC, mi ennek az oka, és be lehetne venni mégiscsak az ETC-t. Az ETC és az Európai Szociális Alap közti együttműködés esetén ez például szükséges lenne, előnyös lenne, például a munkahelyteremtés szempontjából. Ezek a legfontosabb megjegyzéseim, ezek azok a témákról, amelyekről szerettem volna most szólni. Természetesen a munkadokumentumban részletes információkat találnak, és az összes technikai aspektust is leírtuk, de a technikai részletekről véleményem szerint inkább majd egy későbbi fázisban, későbbi stádiumban kellene beszélnünk. A módosító indítványokról pedig majd inkább májusban kellene tárgyalnunk, akkor kellene ezeket megvizsgálnunk. Most kíváncsi lennék az önök véleményére, az önök megjegyzéseire. Természetesen az árnyék előadókkal szorosan együtt fogunk dolgozni. És a folyamat során is folyamatosan kíváncsi leszek az véleményükre. Az... Köszönöm, az árnyék előadók biztosan szeretnének hozzászólni. Megadom a szót, ha igen. Köszönöm, elnök asszony. Sokszor köszönetet mondunk az előadónak, de most tényleg nagyon jó minőségű jelentésről van szó, úgyhogy jogos a köszönet, nagyon nagy precizitással végzi a munkáját az előadó amikor a kohéziós politika jövőjéről beszélünk, akkor mindig nagyon fontos hangsúlyoznunk azt, hogy a válsággal szemben nagyon jó eszköz a területi együttműködés. Ez a mindennapokban is érezhető. Több alkalommal elmondtam már, hogy az Európai Unió csak akkor fog működni, hogyha az európai diversifikációt és a különbségeket a határok nélkül értelmezzük, ha támogatjuk, ha fenntartjuk, egy sor kérdéssel foglalkozott az előadó. Az első kérdés természetesen a költségvetés. Milyen költségvetést igényelünk? Ez szerepel a jelentésben, Marcus Piper jelentésében is szerepel. Mi 7%-ot kérünk a kohéziós politikára. Az Európai Bizottság 3,48%-ot javasol ma. Ha koherensek akarunk lenni, akkor szerintem ugyanazt az igényt fönn kell, hogy tartsuk. Persze ez egy sor kérdést vett föl, a a kohéziós politika keretei között meg fogjuk-e kapni ezt a pénzt, majd erről beszélünk egymás közt, tehát hogyha emelés kérünk, akkor a költségvetési kollégákkal és a többi szakbizottság is egyeztetni kell. A lényeg az, hogy legyünk ambiciózusak. Egy másik téma, amit viszont az Európai Bizottsághoz intéznék, a PIPER és az én jelentésemben is programra vonatkozó pénz elkülönítést tervezünk. Ma az én régiómban a blokkoltak a projektek, mert a spanyol rész már elkötötte a teljes támogatási lehetőséget. Nevetséges ez a helyzet. Ezért az Európai Bizottságtól pontos választ kérek arra, hogy az egyik adott programra elkülönített pénzek tényleges felhasználása a folyamat során hogyan működik. Az területi együttműködési rendelet négyes cikke szerint a következő módon kell, hogy ez működik éves szinten, demográfiai kritériumok alapján. A befektetés legitimitása nagyon fontos, és nem szabad megosztottságot kialakítani a tagállamok között. A hetes cikk F pontja pontosítja is, hogy tagállami felosztás nélkül történik a támogatás, de itt én egy ellentmondást látok. A földrajzi rugalmasság bizonyos esetekben túl szigorú hogyha meg kell tartani a 150 kilométeres határt, akkor fölmerül a kérdése annak, hogy a maximális 20%-os befektetési szintet fönn kellett tartani a programok tekintetében. A társfinanszírozás szintje másik probléma, hogyan lehet határon átnyúló együttműködést vonzóvá tenni olyan régiókban, ahol a túl magas az arány. A bizottság 75%-os egységes társfinanszírozást ír elő az összes tagállam számára. Ugyanakkor vannak olyan régiók, ahol ez akár 85%-os is lehet foglalkoztatási okokból. Nem tudom, hogy ez így megfelelően ösztönző lesz-e. Az Európai Bizottság tud-e értékelést adni az átlagos társfinanszírozási szintről, ami Európában érvényes a jelenlegi időszakban? Erika Mannerhez csatlakoznék a technikai támogatás tekintetében. Az erre meghatározott összeg túl alacsony, és vagy esetekként kell meghatározni, vagy változtatni kell a százalékos arányt a kisebb programok miatt. A tervezés stratégiai és hatékonyabb kell, hogy legyen több rugalmasságot kell biztosítani az ötös szék alkalmazása esetén. A fejlett régióknál például a 80%-os koncentráció három prioritásra, és a fönnmaradó 20%-ot lehetne határon átnyúló, nemzeten átnyúló célokra felhasználni. Ma délelőtt is elmondtam, a kultúra továbbra is az elhanyagolt szerepet kapja ezekben a programokban. Albrecht úr említette a hatos téma prioritást, és a kultúrát be kellene ide venni. Ezért a Európai Szociális Alapával a koordináció tekintetében szeretném megkérdezni, hogy a területfejlesztés, az egyszerűsítés, az, hogy mindent egy alapból, az árfából lehessen támogatni, az nem működne. Nagyon bonyolultak már most is a szabályok, úgyhogy nem kellene még jobban komplikálni a végrehajtást. Osztom az előadó véleményét a tekintetben, hogy az indikátorokat, a területfejlesztési célokhoz kell igazítani. Egyszerűsíteni kell a jogosultsági feltételeket, is hasonló módon az ellenőrzést és az üzemeltetést is. Konkrétan a kezelő és a tanúsító ügynökség egybeolvasata tekintetében fontos az egyszerűsítés, ugyanakkor itt vannak azok a szakértők, csak az, hogy az egyik hatóságot eltöröljük, az nem biztos, hogy feltétlenül egyszerűsítést jelent. A makrorégió egyszerű területi együttműködésből nem lehet kizárni. finanszírozás kell, hogy kapjon más célprogramokból. Nagyon oda kell figyelnünk a partnerségi elvre is. A területi együttműködés alkalmazása nem jelentheti az, hogy megsokszorozzuk a szereplőket, és fölosztjuk így el, aprózzuk a lehetőségeket. Operatív tervezésre kell koncentrálnunk, és megfelelő határidőket kell kidolgozni. Manner asszonynak szeretnék köszönetet mondani, és az együttműködésért is köszönet. Köszönöm. Marie-Thérèse François Fonzi. Eh, sur ce rapport. Köszönöm, elnök asszony. A jelentése kapcsolatban úgy gondolom, hogy tényleg fontos, hogy fölismerjük, hogy nagyon eltérőek a helyzetek. Azok a tervek, amelyeket határon átnyúló együttműködés keretében meg akarunk valósítani, nagyon eltérhetnek például tengerparti helyzet, vagy hegyi, vidéki terület, belső szárazföldi területek miatt. Pontosan a helyzet különbsége miatt nehéz lenne mindent egy kalap alá venni, és a téma koncentrációt erősíteni, erőltetni, hiszen ez esetleg ellenébe megy a helyi céloknak. Az Európai Bizottság tengereket kíván felállítani az általános erfa rendelet keretei között. Ez üdvözlendő ugyanakkor a határon átnyúló együttműködés területén a tapasztalatok alapján ez valóban nem megfelelő. Ezért támogatjuk mindazt, ami több rugalmasságot fog hozni. Egy másik téma, ami aggaszt engem, és mindenkit aggaszt, aki olyan helyről érkezett, mint én. A határ koncepciója nagyon szárazföldi jellegű. 150 kilométeres távolság, ez a lényeg. Egy sziget nagyon messze is lehet a legközelebbi régiótól, más egyébként a helyzete, mint egy szárazföldi határmenti területnek. Ezért a szigeteket, a szigeti régiókat valahogy másképp kellene figyelembe venni. Ugye én a Korszikáról tudok beszélni, a szigetek közti együttműködés esetében ugye ki vagyunk zárva a 150 kilométeres távolság miatt bizonyos program lehetőségekből. Ezért a határon átnyúló tervezésnél ezt figyelembe kellene venni a szigetek helyzetét. A határon átnyúló együttműködésre határolt összeg nem túl ambiciózus. Az Európai Parlament célja korrekt, és meg is felel egyébként az igényeknek, az eszközöknek, amelyeket fel akarunk állítani, az egététés vitára is vissza szeretnék utalni, ezért az igényeknek kell megfeleljenek az összegek. Amikor megnézzük a, a az ár minőség arányát az egyes európai programoknál. Hogyha megnézzük a határon átnyúló programok esetében, azt láthatjuk, hogy ezek teljesítenek a legjobban, Úgyhogy mindenképpen sokkal magasabb összegre van szükség, mint amit az Európai Bizottság javasol. Előrelépés javasol az Európai Bizottság, ez kétségtelen, de még mindig nem elégséges ez. Elnök, köszönöm. Nikolas Martin, szeretne hozzászólni? A bizottsági a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Visszatérnék néhány konkrét dologra, amelyet felvetettek mások előttem. A jelentés és a beszámoló egyértelműek voltak. A keresztfinanszírozás kérdéséről és a több ö, alapból való finanszírozhatóság tekintetében az LTC e vonatkozásában. Látni kell a kontextusát az ETC rendelet ide vonatkozó szabályait, amelyek a rugalmasságról rendelkeznek. A bizottság véleménye szerint nem szükséges ezeknek a felvétele, mert az ETC rendeletben már benne van, hogy lehet a beruházási prioritások keretében segíteni a beruházásokat. És az ERFA pénzeinek flexibilisebb felhasználását segíti mindez. A mainstream programok ez ugyanúgy igaz, mint a keresztfinanszírozásra. Tehát nem hiszem, hogy újabb szabályokra van szükség, mert ez be van építve már referencia révén a beruházási prioritások közé a tematikai, tematikus koncentrációval párhuzamosan. Ha már itt tartunk, a tematikus koncentráció ügyében valóban több rugalmasságra van szükség az ETC-ben, mint az ERFA-ban, már csak azért is, mert nincsen külön követelmény arra vonatkozóan, hogy melyik célkitűzés milyen százalékos támogatást kaphasson. Itt lehet válogatni közöttük. Tehát a beruházási prioritások között lehet válogatni, és ez már egyfajta rugalmasságot ad. A bizottság elemzése alapján, azonban az ERFA szabályok alapvetően alkalmazhatók az ETC-re is, mert olyan mechanizmusok működnek már, amelyeknek a finanszírozásra gyakorolt hatása, ideértve a programok kiválasztását és az eszközök kiválasztását működőképes. Tehát nem örülnénk annak, hogyha ez bárki ezt a meglévő mechanizmusok rendszerét gyengíteni akarná, mert a koncentráció szintje között és a pénzek mennyisége között korrelációnak kell lennie. A mi elemzésünk szerint az ETC programok, a jelenlegiek már ezzel a gonddal foglalkoznak, és nem látunk, szüks, nem látjuk szükségét, sőt, negatívan tekintjük azt, hogy ha a négy prioritás mellett még ezek a szabályok is létrejönnének. Ami a 15%-os transfer eltörlését illeti, ami ugyebár a jelenlegi periódusban még lehetséges, hogy ezt nem visszük tovább ezt a javaslatot, ennek az az oka, hogy a precíz allokációk finomítása a határokon átnyúló programok esetében már szerintünk nem lehetséges. Egyébként ezekkel a hozzáigazításokkal már éltek korábban is az alkalmazott szintek mellett a régiók, és ezek mindig alacsonyabbak voltak, mint a lehetséges maximális szint. az általános egyszerűsítés jegyében, ugye azt mondjuk, hogy ha csak külön indoklás nincs, amiért valami tovább kell vinni, akkor ne vigyük tovább a korábbi rendszer elemeit. Ezt mondtuk magunknak, tehát egyszerűsítési szándék vezérelt minket. Hogy az allokációk hogyan állnak össze, mi a struktúrájuk. Itt viszont megtartanánk a jelenlegi rendszert, amely szerint a tagállamok maguk alkalmazva a rugalmasság elvét, a határokon átnyúló transznacionális programok esetében maguk dönthetnek erről. Mindez egyébként összefügg a bizottság és tagállamok közötti tárgyalások eredményével is, amelyek során a problémás területeket próbáljuk feltárni. A prog- programok szintjén történő allokációk gondot okoztak, és ezeknek a tovább vitele sem tűnt indokoltnak. Ha egy program, és ez benne van a rendeletben, és a végrehajtási eljárási mutatóban, ha ezt a ö, döntést már meghozták, ak- akkor attól kezdve nincs több differenciáció a programok tekintetében, ha azok nem tagállam specifikus. The question of the, um... A 150 kilométeres határt illetően ez a kérdés rendszeresen felmerül. Alapvetően határon átnyúló programok esetében az indoklás éppen a konkrét két érintett terület közötti határból adódik. Ez az indoklása a határon átnyúló területek konkrét igényéből adódó finanszírozásnak, a sajátságos kihívások és, és a határon átnyúló beruházások elősegítése, mint a gazdasági fejlődés elősegítése érdekében. Hogyha tengeri határól van szó, akkor persze hát nagyon más helyzet van. Uh, there has to... Kell legyen egy olyan pont, ahonnan már nem lehet uh, hát elfogadni, vagy, vagy tengeri határt, szárazföldi határként értékelni, ezt való meg kell húzni. A 150 kilométer ez A bizottság tehát úgy látja, hogy fenn kéne tartani ezt, mert ha 450 km, akkor, ho, akkor hozzuk meg a határt. De valahol meg kell. Ha semmiféle határ nincs, akkor a határon átnyúlóság fogalmát ö, értelmetlené tesszük, annyira felhígítjuk. És a nemzetek feletti együttműködés úgyis lehetővé teszi olyan régiók között együttműködést is, amelyek esetleg nem tudnak a a cross-border kategóriába illeszkedni, illetve abból támogatást kapni. A társfinanszírozás mértékét, arányát illetően itt a módszer az volt, vagy az volt az elv, hogy egyszerűsítsük a rendszert, egy rátát alkalmazva, egységes rátát, majd magas szinten tartva, persze lehet a jelenlegi programokat is elemezni az ETC szempontjából, és adatokat adni az átlagos társfinanszírozási rátákról az egyes strendek alapján, ám a bizottság e, szerint ez jó egyszerűsítés, elkerülő azt a nehézséget, hogy esetről esetre kéne megvizsgálni a társadalmi mért, szükséges mértékét. Szerintünk ez nem lesz negatív hatással, és nem fogja elriasztani a beruházásokat. Aztán az hatóság és a hatóság kérdésében. A bizottság ezt is az egyszerűsítés szellemében igyekszik megváltoztatni, abból kvázi eh, oktrojálva az egyszerűsítést, mert vannak olyan helyzetek, amelyek, nem, amelyek egy, tagállam értékelésében nem feltétlenül egyszerűsítések. A bizottság azonban eh, kell, hogy teljesítse azt a karcsúsított eh, rendszert, amelyet kilátásba helyezett a kedvezményezettek és a végrehajtók szempontjából. Ennek eleme ez is. Szerintünk az ETC programok esetében nincs jó indoklás arra, hogy egy külön jóváhagyó hatóságot fenntartsunk. Persze a mainstream programokban lehet ennek némi előnye, mert ott más, más az irányítás, az ellenőrzés, a pénzügyi folyamatok mások. De az irányítóhatóság és a, a, jogvágyahatóság e- e- szerintünk ezekben a tudásekben kombinálható, tehát össze lehet olvasztani a két szerepkört. Nagyjából ennyi volna a válaszaink sora. Nikos Kozeleos kommentálna, aztán Rika Manner kapja vissza a szót. Igen, szeretnék visszatérni a kohéziós politika kérdéséhez de előbb zárjuk le ezt a témát. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm mindenkinek a hozzászólását. Ezek hasznosak és segítik munkámat. Szeretnék az árnyék előadókkal négy szem közt majd egyeztetni a felmerült kérdéseket, hogy egyeztessük. Két dologra szeretnék visszatérni, reflektálni az idő szorítása miatt is. A 150 kilométeres feltételt illetően én arra hajlanék, hogy elfogadjam a bizottság emelését. Szerintem a 150 kilométeres határ szakasz követelménye mellett nagyon sok minden szól, és hát valószínűleg meg kell húzni a határt. Legyen tehát világos, számszerű követelmény ez. Alfonz úr felvetése a sziget térségével kapcsolatban megérdemel egy részletesebb vitát. Meglátjuk, hogy hogyan lesz ez módosítható, hogy figyelembe vegyük a, azokat a jellemzőket is, amelyek ez fontosak. Az allokáció, amelyről Alfonzi úr is beszélt, a bizottság is kitért rá. Nos, szerintem ezzel kapcsolatban a, az alapokat jelenleg a lakosság szám arányában alokálják. Lehet persze más alapot választani, vagy pedig kiegészítő jelleggel alkalmazni más alapokat is. Ezekkel kell majd foglalkoznunk a következő hetekben. Elnök, köszönöm. Akkor a délelőtti témánkhoz visszatérni, a kohéziós alapjelentéséhez visszatérve, Nikos Kazeiros szeretne hozzászólni, aztán Viktor, ha szeretnéd összefoglalni. Én csak azt szeretném javasolni, elnök asszony, és minden kollégámnak, mert nagyon kevesen vagyunk most jelenleg a teremben. Ha szükséges, itt maradok, meghallgatom, válaszok, válaszolok, Ám talán egy másik alkalommal értelmesebb volna foglalkozni a javaslatommal. De először meghallgatom képviselőtársam kérdését. Ευχαριστώ πολύ. Ε, μερικές παρατηρήσεις εκ των Πρασίνων. Néhány megjegyzés a zöldek részéről. Kis megjelentés και της κοινής αγοράς. Kohéziós politika nem csak az egységes piacra vonatkozik, nem csak gazdasági kérdésekre vonatkozik, hanem környezeti kohéziós dimenzió is létezik. A kohéziós alap ezzel a fajta kohézióval is kellene foglalkozzon. A téma prioritás tekintetében nagyon fontos a horizontális együttműködés, tehát ezek a tematikus prioritások egyezőek kell, hogy legyenek. Támogatni kell az infrastruktúrális helyzetet is. Nagyon sok régióban van hátrányos az infrastruktúrális helyzet, a kiépítettség, de régióról régióra eltérő a helyzet, ezért alkalmazkodni kell a régiós helyzetekhez. Egyébként csak elpazaroljuk ezeket a forrásokat. Azt is szeretném elmondani, hogy a kohéziós politika lehetőséget biztosít európai régiók közti együttműködésre és így a kohézió támogatásra. De sok fejlett régióban is vannak hátrányos témák. Vannak olyan régiók, amelyek jól teljesítenek, de bizonyos területen súlyos problémákkal küzdenek. Kohézió, igen, európai régiók között kell, hogy működjön, de egy régión belül is. Azért, hogy megoldjuk a fennálló lemaradást. A tanulmány bemutatását követően, amiről az előbb beszéltünk, meg kell, hogy mondjam, hogy az gazdasági válság hatására a régiók státusza is változik. Elhangzott, hogy három görög régió a 2009-es adatok alapján köztes régióvá vált, átmeneti régióvá vált. És biztos vagyok benne, hogy ha meg lesznek a 2010-es, 2011-es, 2012-es adatok, akkor még radikálisabb lesz ez a változás. Jelentősen növekszik a munkanélküliség, fokozódik az elszegényedés, és csökken a GDP nagyon sok régióban. Ezért a 2000 13-20-as stratégia nem alapulhat a válság előtti adatokon. Nagyon fontos, hogy ezt az aspektust is figyelembe vegyük. Szeretem volna hangsúlyozni azt is, hogy nagyon jogos az, hogy fontosnak tartjuk, hogy a városok milyen szerepet játszhatnak a kohézióban, a környezetvédelem témáiban. Nagyon sok lakos él városban, a környezeti hatás területén is jelentős eredményeket tudunk elérni. De nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy a kohéziós politikák érvényesek hegyi régiókban és a szigeteken is. Az ilyen régiókban különleges problémák léteznek a különleges jellemzőik miatt. Általánosságban, de specifikus eszközökkel is mindig figyelembe kell venni, hogy vannak ilyen különleges régiók is. Például a Connecting Europe Facility eszköz le kell, hogy fedje a szigetek közti kapcsolatot is, a hegyvidéki régiókat is figyelembe kell, hogy vegye az összes olyan régiót, amelynek valamilyen különleges jellemzője van. Nem csak az ott állandóan élő lakosokra kell gondolni, például a szigetek esetében a, nagyon sok olyan állampolgár van, aki mondjuk nyáron meglátogatja ezeket a szigeteket. Amikor közlekedésről beszélünk, egyrészt a fenntartható mobilitás kell, hogy legyen a cél, vagyis nem csak nagy infrastruktúrák építésében kell gondolkodni, hanem a fenntartható mobilitás lehetőségeiben. De gondolni kell a szigetek bekapcsolására is, illetve a partvidéki területekre. Fontos ennek is a hatása a környezetvédelmi szempontból, fontos például a kénkibocsátás, széndiokszid kibocsátás, az üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkentése. Mindenre gondolni kell a szakpolitikák tervezése során. Támogatjuk azokat a szakpolitikákat, amelyek pénzügyi problémákkal foglalkoznak olyan országokban, ahol elsősorban pénzügyi problémák léteznek, de a régiók esetében ez nem okozhat akadályt és problémát, vagyis nem büntethetjük a jól teljesítő régiókat. Nagyon fontos, hogy a kohéziós célok megfelelően teljesüljenek és érvényesüljenek az összes régióban. A partnerségi kérdések, a partnerségi szerződések témájával kapcsolatban társfinanszírozás, együttdöntést szeretnénk kialakítani helyi hatóságokkal, régiós és nemzeti hatóságokkal együtt, úgyhogy nagyon fontos, hogy ebben a folyamatban a helyi szereplők is részt vehessenek. A döntések a helyi igényeknek kell, hogy megfeleljenek. Fontosnak tartjuk ezt az aspektust a partnerségek esetében. Együtt döntésre van szükség, tehát állami szint, Európai Bizottsági szint, de régiós hatóságok és helyi hatóságok is, ezeket is be kell vonni a döntéshozatalba. A Connecting Europe Facility esetében el kell, hogy mondjam, hogy ha ez az összeköttetés, a szigetek bekötése lehetséges lesz, ezt mindenképpen támogatjuk. Minden esetre nem szabad a nagy közúti struktúrákra, infrastruktúrákra koncentrálni, ezeknek ráadásul általában negatív a környezeti hatása is. Olyan országokban, mint például Görögország, ahol különleges a területi megosztottság, nagyon fontos, hogy a kohéziós politika bekapcsolódjon a egyéb szakpolitikákba sokszor a területfejlesztési programok hiánya kohéziós, környezeti kohéziós problémákat okoz, ellentmondásokhoz vezet, a kohéziós politika, amely infrastruktúrákat hoz létre, és a környezetet tönkre tévő projektek között. Nagyon fontos -e ezt az aspektust is végig gondolni. Köszönöm. Köszönöm. Olyan sok mindent beszélt, olyan sok mindenről beszélt, hogy nem tudom, Viktor tud-e reflektálni mindezekre. Hát meg se próbálok minden kérdésre válaszolni mert először is úgy gondolom, hogy a kohéziós alap nem karácsonyfa, vagy nem a Mikulás. Másodszorban vannak bizonyos szabályok. Először is üdvözlöm azt a gondolatot, hogy a kohéziós politika komoly költségvetés nélkül, ugye a, a, függetlenül, hogy milyen a jelentéseinket, tervezeteinket elfogadjuk-e vagy sem, csak elméleti vita lesz hatás nélkül, ha nincs mögötte megfelelő költségvetés. Úgyhogy kell, hogy legyek konzisztens költségvetés mögötte. Másodszor, épp ezért vannak súlyos aggájaim. A keppinggel kapcsolatban, meg a makrogazdasági feltételrendszerrel kapcsolatban, ezt teljes mértékben elvetem ezt a gondolatot. És vannak nagy aggájaim a teljesítménytartalékkal kapcsolatban, legalábbis annak azon formájával kapcsolatban, ahogy arról itt a professzorok beszéltek délután a meghallgatás során. Aztán információ, statisztika, adatok, ezekről most beszélünk. Ugyanazt vallom, hogy mint önök, hogy a gazdagok és szegények közötti szakadék még csak növekedett a válság során, igaz a régiókra is, hogy egyre nyílik az olló. Jelentésemben őszintén igyekeztem a problémák némelyikét megemlíteni. Teljes mértékben mellette vagyok annak, hogy nyissuk meg a lehetőségét a lakás célú energia megtakarításoknak, az éghajlatváltozáshoz kapcsolódva és energetikához kapcsolódva. És ez megjelenjen mindenhol, a szociális, a gazdasági dimenziókban is, meg a kibocsátások tekintetében, és Fontos, hogy vitára tűzzük a távfűtés és a, a hőerőművek kérdését, mert szerintem, és nem csak szerintem, ezek révén lehet konkrétan fellépni azon problémákkal kapcsolatban, amelyeket ön is említett. Aztán az is fontos. A Connecting Europe Facility ez része annak a válasz komplexnek, amely az határon átnyúló együttműködés és kapcsolatépítés célját szolgálja a tagállamok között. De nem csak azt. Döntenünk kell egy világos, meg méltányos szabályozás mellett, hogy kezeljük a problémát, és egyes tagállamok aggájait orvosoljuk, melyeket többen tablaltak. Végül pedig teljes mértékben támogatom azt, hogy a környezetvédelem és az éghajlat ügy, ügy markerjeit elhelyezzük az általános szabályainkban is, meg a kohéziós alapszabályozásában is, garantálva azt, hogyha egyszer elindul egy megvalósíthatósági tanulmány, akkor ezeket a markereket figyelembe veszi az is. És a hatóságok kell, hogy választ adjanak arra, amikor jogosultakká válnak a szerződések, és a végrehajtási szakaszban is meg kell ez valósuljon. Éppen ez, ezért kérem Potocsnyék biztostor, hogy minél hamarabb jöjjön el, tegye az asztalra a stratégiai közvetvédelmi hatástanulmányokra vonatkozó keretszabályozás tervezetet, hogy bizonyossá váljon, hogy ezek a markerek, ezek a feltételek valóban végrehajtásra kerülnek, egyensúlyt tartva a fejlesztési célok és a környezetvédelme között. Az éghajlatváltozást keltette igények és a, a városok újraélesztése a gázkibocsátás csökkentések között. Úgyhogy teljesen egy irányt követünk, ám nyilvánvaló, hogy a kohéziós alap nem adhat választ minden gondra, amit most felvetett. Megvannak a határai, és én határokon belül szeretnék mozogni, ahogy ezt a bizottság is javasolta. És ahogy önök is mindannyian utaltak erre hozzászólásokban. Elnök, köszönöm, ezzel szeretném zárni mai ülésünket. Köszönöm a részvételt. A lakásépítés, lakáspolitika kérdését áttettük a következő ülésünkre, mely április 26-án lesz. Csak két fél napos ülésünk lesz rövidebb, mint a mostani. Köszönöm, köszönöm a tolmácsoknak is. Zárom az ülést.